So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglalják el helyüket, folytatjuk a szakbizottsági munkánkat. Üdvözlöm ma körünkben a vegyi anyag ügynökség ügyvezető igazgatóját, Féltenszett eh, urat üdvözöljük itt körünkben, és ma lehetőségünk nyílik arra, hogy hosszasan eszmét cseréljünk az ECHA, vagyis a ügynökség munkáját illetőleg megvizsgáljuk azt, hogy hogyan folytatódik majd ezen ügynökség további munkája, mi történik majd a díjak kérdésével, és eh, egész egyszerűen átadom a szót, nem régiben az ügynökségnél jártunk egy delegációval, és a helyszínen lehetőségünk nyílt arra, hogy egymással vitázzunk. Nagyon sűrű volt a programunk, de nagyon informatív is volt ez. Valóban tudtunk tájékozódni az ügynökség munkájáról és a munkatársak munkájáról. Késedelem nélkül megadom ennek a szót, és utána pedig majd Hassi asszony, aki a kapcsolattartó az EK-val, aki nagyon szoros kapcsolatban van ezzel az ügynökséggel, és állandóan tájékoztat bennünket, hogy miről van szó, és ő is megkapja majd a szót. Utána pedig a különböző képviselők kapják meg a szót. Tessék, Denzet úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, alelnökök, tisztelt képviselők. Nagy örömöm számomra az, hogy itt lehetek önökkel, és tájékoztatom önöket arról, hogy mi történik a havas Helsinki-ben lévő EKA ügynökségnél. Néhány eh, új eh, teljesítményt sikerült elérnünk, de inkább majd arra szeretnék beszélni, hogy milyen kívások járnak előttünk. Lesz időm arra, hogy meghallgassam visszajelzésüket és megválaszoljam kérdéseiket. Ugye, hogy mennyire repül az idő. Nem is tűnik olyan régó, nem is tűnik olyan réginek, hogy itt voltam önök körében, és beszámoltam az első RICS határidő eredményeiről. Ebben az évben természetesen már megvolt a már előre tekintünk a 2013 májusi következő határidőre. Mindenfajta előkészítést elkészítettünk, és a hat hónapos moratórium holnap indul be. Minden késői regisztrációval kapcsolatos kérdéssel a bizottság igazgatói kapcsolattartó csoportja fog majd foglalkozni. Az értékeléssel kapcsolatban örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy sikerült tartanunk a novemberi határidőt a teszt javaslatok értékelését illetően. Most már végrehajtjuk az új stratégiát, amelyen magasabb szintű megfelelést tudunk elérni a regisztrációs dossziék tekintetében, és a megfelelési ellenőrzések döntése is eléggé hatékonyak. Most már azzal foglalkozunk, hogy a nanoformájú anyagokat is regisztrálni lehessen, és ezzel kapcsolatban az első döntéseket már végrehajtjuk. Továbbra is számos anyag található a jelölt listán, amelyek nagy aggodalomra adnak okot, és biztos vagyok abban, hogy Tajáni alelnök úr, illetve Potosnik biztos úr által kijelölt célokat sikerül majd tartanunk, vagyis sikerül 136 anyagot lista, ö, felsorolni a listán az év végére. A terjesztéssel kapcsolatban is sikerült előre mozdulnunk. Vannak olyan cégek, amelyek már közreadták weboldalunkon az általuk kezelt anyagokat. A biocidokról majd még később fogok beszélni. Most pedig szeretnék rátérni arra, hogy milyen célkötőzéseink vannak a jövőben, és mire is gondolok a célkötőzésekre, az ambíciókkal kapcsolatban. Az ambíció az szótás szerint igazából egy nagy vágy arra, hogy sikerüljön sikereket elérnünk. Azt is írják, hogy egy ambiciózus vállalkozásnak nagy célkötőzései vannak, amelyek nehezen elérhetőek. Nos, nálunk az EKL-nál az ambíció mindkét jelentését alkalmazzuk. Ambíciónk van arra, hogy sikerre járjunk, és hogy nagyon ambiciózus programot hajtsunk végre. Mi szeretnénk a világ vezető szabályozó hatósága lenni a vegyanyag biztonsága kapcsolatban. Az a felelősség, amit a parlament és a tanács ruházott ránk a REACH rendelet értelmében, ennek értelmében is szükséges az, hogy magas célkötőzéseink lehessenek de három területen szeretnénk ambíciózus lenni különösképpen, először is szeretnénk függetlenné válni, szeretnénk, hogyha a szélesebb közönséget, barát, barát és egyszerű információkat tudnánk ellátni, és ezen kívül szeretnénk sokkal szorosabban együttműködni a szereplőkkel. Mindig is a függetlenség volt a legfontosabb a munkánk során, minden döntést egyértelműen szeretnénk csak és szabályozói tudomány alapján meghozni, és biztos vagyok abban, hogy sikerül is nekünk. De ez nem elegendő ahhoz, hogy függetlenek legyünk, azt is, az is kell, hogy lássanak bennünket. Erre gondolva az elmúlt évek során megújítottuk politikáinkat, amelyek a függetlenséghez kötődnek, és szerettük volna elkerülni az érdek ellentéteket. A szemövőszék jelentését láthatták, amelyek számos területet emelt ki, ahol még javítani lehetne a érdek eh, ellentétek kezelését tulajdonképpen ezek a nézetek megfelelnek saját nézeteinknek, és a jelentés kiadása késlekedett, és ezért már sikerült a jelentés megjelenés előtt minden ajánlást végrehajtanunk. Tudjuk azt, hogy az európai állampolgárok számára egy intézmény, egy olyan intézmény ugyanolyan, mint a másik, és egynek a hírnevének csorbulása káros lehet számunkra is. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ECA ne hagyja cserbe az EU családot. A második ambíciónk az az, hogy még nagyobb közönséget érjünk el. Az ECA internetportál mert most is számos információt a, a, tartalmaz a vegyanyaggal kapcsolatban. Szeretnénk ezt még hozzáférhetőbbé tenni, és még hasznosabbá tenni. Szeretnénk javítani a portál kialakítását, úgyhogy könnyebb legyen rajta megtalálni az információkat. Jelenleg a érintettekkel tárgyalunk, hogy jobban megértsük az ő elvárásaikat, még mielőtt frissítenénk a portálunkat. Az, hogy sikerüljön még több embert elérni és egyszerűsítsük az adatokat, az nagyon fontos, főként a jövő évi regisztrációs határozat tekintetében. Szeretnénk egyszerű egyértelmű és célzott információkkal szolgálni a weboldalainkon. Együttműködünk az Európai Vállalkozói Hálózattal, és együtt fogunk működni az akreditált érintettekkel is, hogy segítsünk a kisebb vállalkozásoknak. A harmadik ambíciónk az az, hogy még szorosabban együttműködjünk az érintettekkel. Már a kezdettől fogva bevontuk az érintetteket a munkánkba, és úgy gondolom, hogy valóban olyan hírnevünk van, hogy nyitottak vagyunk. Az érintettek részt vesznek minden véleményhozatalunknál, döntéshozatalunknál, és meghívjuk őket a munkacsoportjainkba is, és számos tevékenységben részt vesznek. A REACH kezdeti szakaszában az ECA együttműködött az ipari érintettekkel, hogy informatikai eszközöket fejleszünk ki, és hogy kicseréljük a megfelelő gyakorlatokat, amelyek felhasználóbarátok és amelyek segítenek a vállalatoknak abban, hogy a jogszabálynak megfelelhessenek. Ez ö, gyakran ahhoz a hamis képhez vezetett, hogy az ECA részrehajló az iparral szemben. Azonban ez nem igaz. Ezt mindenképpen ki kell javítanunk ezt a hamis észlelést. Az elmúlt héten volt az éves konzultációs találkozónk az akreditált érintettek szervezetével, és számos stratégiai objekt, célkötőzést megtárgyaltunk. Valószínűleg látták azt is, hogy megjelent egy jelentés az EK-val kapcsolatban, amelyet két környezetvédelmi akreditált érintett szervezet adott ki, még hogyha az ő elemzésük egy kis félretésen is alapul, mindenképpen ezt konstruktív ajánlásnak tartjuk. Az, hogy ambiciózusok vagyunk, és szeretnénk sikeresek lenni, ennek megvannak a e, hátránya is, akár csak mindig az életben, az, hogyha valaki egyre sikeresebb, egyre inkább vonza magához a munkát, és egyre nagyobbak az elvárások vele szemben. Nos, A harmadik ambiciózus szint az a saját munkaprogramunk. Szeretném négyet ebből kiemelni, a REACH globális hatását, a 2020-as stratégiák, az ECA négy új stratégiai célkötőzése, a biocidek, a PEC, illetve a, az állami és magán támogatás közötti egyensúly. Először is kezdem az rics Az Európai Unió vezető szerepet tölt be világon, és a RICS is rögzíti ennek a, az alapjait. Egyre inkább előre kell haladnunk a, az irányába, hogy a világon más területen is Ricshez hasonló jogszabályok jönnek létre, hiszen ez nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából, a cégeink versenyképessége szempontjából, illetve az innováció szempontjából, hiszen a veszélyes anyagokat így lassanként ki lehet majd vonni. A Rich és az ügynökségem úgy gondolja, hogy a 2020-as szekötőzések mindannyiunk számára fontosak lehetnek. Szeretnénk, hogyha a 2020-as úti tervben figyelembe vennék a regisztrált veszélyes vegyanyagokat is. Szeretnénk növelni a REACH végrehajtását, és várjuk a REACH bizottság által értékelését is. Örülünk annak, hogy már a RICS kezdeti szagaszban is nagyon erős hatással járt a vegyi anyagok biztonságos felhasználására. Az áttekintés által javítani lehet a RICS végrehajtását, ezt üdvözöljük, viszont reméljük, hogy itt megfelelő garanciákat is adnak arra, hogy megfelelő erőforrásokkal fogunk rendelkezni. Másodszor beszélni szeretnék az új stratégiai célkötőzéseinkről. Van egy 2003-2007-re vonatkozott több éves munkaprogramunk, ez 5 évet fog majd lefedni a következő 2004 és 2008 között, és ez a négy stratégiai célkötőzésünket fogja magába foglalni. Már vannak tapasztalataink a Ricsel, illetve úgy gondoljuk, ezek alapján az ügynökségük mindenképpen sikeres lehet. Ahogy láthatják az általános értékelési jelentésünkből, ami a múlt évben jelent meg, nagyon arra koncentrálunk, hogy megfelelő információkat tudjuk nyújtani a vállalatoknak. A minőségi információ a REACH alapja. Ez az alapja annak, hogy a cégek megfelelő menedzsmentet tudjanak alkalmazni, a kocká- megfelelő kockázatkezelést tudjanak alkalmazni, és megfelelő legyen a biztonság a munkahelyeken, és az EU állampolgárok számára ez egyfajta biztonságot jelent, hogy az általuk vásárolt termékek nem veszélyesek a környezetre. A negyedik stratégiai célkötő, négy stratégiai célkötőzéseink tehát mindenképpen arról szólnak, hogy megfelelő legyen a megfelelés, minőségiek legyenek az adatok, az anyagokkal kapcsolatban, ki lehessen használni az adatokat arra, hogy azonosítsuk a veszélyes anyagokat, és hogy még jobban szembe lehessen nézni a különböző tudományos kihívásokkal. Harmadsorban, ahogy a múlt évvel is elmondtam már, büszkék vagyunk arra, hogy foglalkozhatunk a biocidekre vonatkozó előírásokkal, ezek végrehajtásaival. Az EK-nak számos plusz feladatot adtak a biocidek kapcsolatban, és számos új munkahely nek kellett létrejönnie nálunk, viszont nem volt elegendő támogatás erre. Igazából, hogyha nem tudjuk ezt finanszírozni, akkor 2013-tól 50%-a kevesebb emberrel tudunk dolgozni, és 40%-a kevesebb lesz a munkahelyek száma is. Az, hogyha egy évvel többet kaptunk a munka végrehajtására, előkészítésére, az már a nagy kihívás volt, meg szükséges eszközöket kellett létrehozni a pénzügyi értékelés abból indult ki, hogy a 24 hónapban megkapjuk a szükséges eszközöket, viszont a REACH tapasztalatokra tudjuk, hogy ehhez néha évek kellnek. 2013-tól kezdve azonban meg lesznek a szükséges alapok, Én mindenképpen azt mondanám, hogy az Európai Bizottságra foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, mert hogyha nem, akkor mindenképpen nem csalódottak lesznek az általad nyújtott szolgáltatásokban. Amikor azt mondom, akkor tudom, hogy eh, Európában, a közférában hasonló problémák vannak, és nem kérek különleges elbánást eh, az ügynökségem számára, viszont eh, nem teljesítem kötelességemet akkor, hogyha nem hívnám fel a figyelmet arra, hogy ez milyen következményekkel járhat, hiszen tudjuk, hogy mennyire magas szintű az a cél, amit szeretnek elérni a vegyi anyagok jogszabályozásával kapcsolatban. Végezetül pedig szeretnék beszélni a magán és közfinanszírozásról. Természetesen e, nem mindig a több pénz segíthet, vannak kreatív megoldások is, hogy mondjak egy példát erre, amely a REACH e, díjazása kapcsolatos előíráshoz kötődik. Mindenképpen szeretnék egy megfelelő egyensúlyt találni a köz e, finanszírozás, illetve a díjakon alapuló finanszírozás között. Szeretnénk, hogyha a cégek növelnék versenyképességüket, illetve nagyobb lenne a cégek megfelelése. Ezért például javasoltunk kiegészítő díjakat a plusz munka érdekében, amelyeket el kell végeznünk a nem megfelelő dossziékkal kapcsolatban. Ez egyfajta ösztönzést jelent a tagállamoknak arra, hogy jobban figyeljenek ezekre a dossziékra. Hogyha a kkv knak kevesebb díjat kell fizetniük, akkor ez valamilyen szinten csökkenti a megfelelési költségeiket. A biocédekkel kapcsolatos díjat tekintetében egy megfelelő rendszert szerettünk volna, amelyek a diákat lehet kezelni, és amely megfelelően garantálja a bevételek áramlását. Mielőtt még felhagynék a pénzek kapcsolatos témákkal, engedjék meg, hogy kritizáljam azt, hogy az ügynökség költségvetését egy kalapba rakták, és csökkentették ennek méregét. Ez egy elegáns megoldás a pénzügyi nehézség idején, de attól tartok, hogy ez túlságosan egyszerű, akkor amikor az ügynökségek szerepe egyre inkább növekedik. Ez az egykalapos megoldás azt várja el, hogy ne legyenek újabb ünnepségek vagy ne jöjjenek létre újabb felelősségek. A számunkra a legnagyobb aggály az az, hogy 2014 és 2020 között 5%-a csökkenteni fogják majd az ünnepségünk munkájának számát sőt, akár 10% is lehet, hogyha a tanács javaslatát fogadják el. Az EK-nak van szabályozó szerepe, és ebből fakadnak bizonyos jogi kötelezettségek is. A partner főigazgatóságunk, a közvélemény főigazgatóság teljes mértékben érti ezt a szituációt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek ennek következményei számunkra. Az ügynökségek nagymetében számítanak az Európai Parlamentre és arra, hogy biztosítják a többéves pénzügyi keretben azt, hogy megfeleljünk az Európai Unió ambícióinak. Az elmúlt évben már beszéltem arról, hogy milyen kihívások állnak előttünk a következő évre vonatkozólag. Először is azt szeretném önöktől kérni, hogy használják nemzeti befolyásukat. A vegyi anyagra vonatkozó szabályozást partnerség alapján lehet végrehajtani, és ezért nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a nemzeti EU együttműködés. A tagállamok szerepe nagyon fontos abban, hogy támogassák az ipart és erősítsék a jogszabályozást, és még látjuk azt, hogy nagyon rossz helyzetben vannak bizonyos tagállamok, és nincsenek megfelelő támogatások nemzeti szinten, valószínűleg emiatt a szabályozásokat sem el, sem végrehajtani. Arra kérem önöket, hogy használjuk, használják befolyásukat arra nemzeti szinten, hogy azt lehessen biztosítani, hogy a jelenlegi um, vegyi anyag szakértelmet megtartják az adott tagállamokban. Másodszorban szeretném önöket arra kérni, hogy segítsenek nekünk abban, hogy fel lehessen hívni a cégek figyelmét arra, hogy milyen felelősséggel és jogokkal rendelkeznek. 23 nyelven található meg anyag ezzel kapcsolatban a weboldalunkon. Végezetül az Európai Parlament volt a legnagyobb támogatója a REACH-nek, és továbbra is um, barátaink maradnak, és kérem emlékezzenek arra, hogy az önök és a mi ambíciónk is pénzbe kerül, tehát bizonyítsák azt, hogyha többet követelnek tőlünk, akkor kapjunk megfelelő munkaerőt, illetve pénzügyi forrásokat. Köszönöm szépen azt, hogy beszélhettem önökkel, és várom a kérdéseiket, és meghallgassam az önök visszajelzését. Vielen Dank. Köszönöm szépen ezt az áttekintést, amit adott nekünk. Már tegnap is beszéltünk erről a szakbizottságban. Arról beszéltünk, hogy hogyan hagyják végre a jogszabályokat, és a vegyi anyag ügynökség nagyon sokat tette a végrehajtását. Említette a finanszírozást. Ez egy nagyon informatikára épülő ügynökség, foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, számos adatot kell feldolgozni, beszélt a költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, de arról is, hogy új feladataik vannak, és hogy mindenképpen lesz egy értékelés is. A következő évben öt évre döntünk a... Öt, öt, öt éve lesz annak, hogy döntöttünk a RICS-ről, viszont a végrehajtás során vannak azért még problémák, sőt, vannak kisebb veszteségek is, és most meg is kérdezném kont- a kapcsolattartó személyünket, Satu Hassit, hogy ő is szóljon hozzá. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük szépen Dászit úrnak is, hogy eljött ide a szakbizottságunkba, és megvitatja velünk az EK-val kapcsolatos kérdéseket. Teljesen egyértelmű, hogy az a munka, amit a vegyi elvégez, olyan munka, amit semmilyen más tagállam vagy régió eddig nem végzett el. Egyértelmű, hogy nem csak számunkra, európaiak számára fontos ez a munka, hanem az egész világ számára. Mindannyiunk számára fontos tehát, hogy ezt a munkát jól tudjuk elvégezni, és hogy tanuljunk ezekből a tapasztalatokból. És mint ahogy Ön is elmondta, vannak azért aggályok. Beszélt például az ipar által benyújtott adatok minőségéről és megbízhatóságáról. Ez olyan téma, amiről már többször beszéltünk itt a szakbizottságban is, illetve akkor is, amikor misszióra mentünk az ECA irodájába most az idei év elején. Úgy tűnik, hogy nagyon sok rétege van tulajdonképpen ennek az adatminőségi problémának. És úgy tűnik, hogy ha megnézzük ezeket az adatokat, akkor először is meg kell néznünk, hogy teljesek-e az ipar képviselői által benyújtott adatok, illetve hogy ezek megfelelnek-e a jogi követelményeknek, hogy benne van-e ezekben minden olyan elem, amire szükség van a REACH megfelelő cikkeinek értelmében. Ez tehát a helyzet azokkal az adatokkal, amiket most az első évben, a regisztráció első évében megkaptunk. Szeretném megkérdezni, hogy milyen terveik vannak, hogy a következő regisztrációs hullámban javítsanak ezeken az adatokon. Mm, elmondta, hogy a határidő jövő év júniusa. Tehát, hogy mit fognak tenni annak érdekében, hogy biztosítani tudják, hogy a vállalatok tényleg megadjanak minden információ elemet, amire szükség van a REACH rendelet értelmében. A, ugyanennek a problematikának egy második szintje, vagy egy második rétege az, hogy egyelőre azok a vállalkozások, amelyek nem megfelelő dossziét nyújtottak be, vagy amelyek nem voltak teljesek, amelyek nem feleltek meg a teljesség követelményének, vagy a megfelelőség követelményének, vagy a minőség követelményének. Itt mondjuk olyan ö, cégekre gondolok, amelyek nem megfelelő kockázatelemzési cselekvéseket alkalmaznak. Tehát ezek az adatok beérkeznek a REACH-hez, és akkor a REACH-nek egy minőségellenőrzési levelet kell eljuttatni ezekhez a vállalatokhoz és nem vagyok benne biztos, hogy ez eléggé kemény, eléggé szigorú fellépés, hogy tényleg arra tudjuk ösztönözni, kényszeríteni az iparképviselőit, hogy megfelelőképpen járjanak el. És ez is nagyon fontos ez igazságosság szempontjából. Tehát legyünk igazságosak azokkal a vállalkozásokkal, akik viszont megfelelő adatokat küldenek és teljes dossziét küldenek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeretném megkérdezni az EKA képviselőjét, hogy hogyan próbálnak javítani ezen a helyzeten. És még itt az adatminőségi problematikán túl egy másik kérdést is szeretnék felvetni. Ez a korlátozásokra vonatkozik, amelyek olyan vegyanyagokat érintenek, amelyek köztudottan problematikusak. Tehát most már hat éve operatív a REACH, és összesen négy ilyen korlátozási határozat született meg ez alatt az időszak alatt. Ez nagyon lassú eljárásnak tűnik. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ön szerint ennek a lassú eljárásnak mi az oka? Azért, mert nagyon nehézkes a REACH eljárása rendszere, vagy pedig azért, mert az ECA bizottságok nagyon magas szintű bizonyítékot kérnek, mielőtt bármilyen cselekvést elindítanának, vagy pedig egyszerűen a tagállamok részéről vagy a bizottság részéről hiányzik a megfelelő politikai akarat. Köszönöm szépen Szetu Hasszinak! Köszönöm szépen, és én is köszönöm szépen az EKA ügyvezető igazgatójának, hogy eljött, mondja Zéber úr. Ez az egyik legfontosabb jogszabály volt, már mint a REACH, amit az elmúlt időszakban elfogadtunk, ezért nagyon érdekes számunkra, hogy lássuk, hogy mik az első tapasztalatok a reach kapcsolatban. Igazgató úr, én azt szeretném megkérdezni, hogy a helyettesítés hogyan működik. Ez nagyon komoly aggály volt eddig, hogy a legfontosabb kérdések egyike az, hogy a legveszélyesebb anyagokat hogyan lehetne helyettesíteni. Beszéltünk arról, hogy milyen kereteken belül kell megvalósulnia a helyettesítésnek, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a helyettesítési politika hogyan működik. A legveszélyesebb anyagokat lehet-e helyettesíteni. Tehát mindenképpen az a célkitűzés, hogy a legveszélyesebb anyagokat ne használjuk tovább, hogy ezeket félreállítsuk, és hogy ennél kevésbé veszélyes anyagokkal, a környezetre kevésbé veszélyes anyagokkal helyettesítsük ezeket. És lenne még egy kérdésem, ami az előző kollégához hasonlóan az adatok minőségére és a kockázatkezelésre vonatkozik a vállalatokat hogyan tudjuk rávenni arra, hogy minden megfelelő információt eljuttassanak, hiszen ez mindenkinek érdeke. Tehát ezt az információ átadási, tájékoztatási kötelezettséget szeretnénk erősíteni, amire mindenképpen szükség van a közvélemény megnyugtatására is. A harmadik pont pedig a prioritást képező anyagokról szól, egyébként itt árnyékjelentéstevő voltam, és nagyon jó többséggel sikerült elfogadtatnunk ezt a szöveget. Mi történik akkor, hogyha találunk egy olyan anyagot egy listán, amely ugyan nem éri el a küszöböket, de mégis megkapja az ekás engedélyezést, és és azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek az eseteknek hogyan kellene bekerülnie az EKS rendszerbe. Tehát mondjuk mi történik egy olyan esetben, amikor valamilyen anyag vízszennyezési problémákat okoz, de ezt nem mérik megfelelőképpen, vagy a tagállamok nem alkalmaznak megfelelő eljárásokat arra nézve, hogy összegyűjtsék a kellő információt, és ezt eljutassák az EK-nak. Ez egy újonnan felmerült terület, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy az eka ezekben az esetekben mit tesz. Ezzel kapcsolatban nincsenek még jogszabályok, de azért szeretném már most megkérdezni, hogy mi az ön véleménye ezekkel az esetekkel kapcsolatban. Az teljesen egyértelmű, hogy a szennyezés tekintetében minél hamarabb fel kell lépni, mert így kevesebbe kerül a helyreállítás. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és üdvözlöm az egyetemi hallgatókat is, akik vendégségbe érkeztek hozzánk, hogy megnézzék az ülésünket, tehát sok szeretettel üdvözlöm a megfigyelőinket. Aztán a DG Sanko gyakornokai is itt vannak, hogy megnézzék, hogy hogyan zajlik a jogalkotási munka itt a parlamentben. Őket is szeretettel üdvözlöm. Ezen kívül a tolmácsolási főigazgatóságtól is érkeztek gyakornokok, őket is szeretettel üdvözlöm. Leinen úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EKA nagyon fontos ügynökség, az Európai Unió szempontjából és a környezetvédelem szempontjából. Mindennyiunk közös érdeke, hogy tényleg hatékonyan működjön, százszázalékos hatékonysággal működjön az ECA. Beszéltünk a finanszírozási kérdésről, beszéltünk az új biocidekről szóló rendeletről, és hát ugye itt felmerültek a finanszírozási kérdések. Hiába vannak meg a jó célkitűzések, pénz nélkül ezeket nem lehet megvalósítani. Úgyhogy nekünk kell most itt a vészharangot meghúzni, mint ahogy azt már a múltban is többször megtettük. Biztosítani kell, hogy az ECA operatív tevékenysége ne sérüljön finanszírozási nehézségek miatt. Az EK-t mindig is nagyon fontosnak tartottuk, és Ricsel nagyon sok minden megváltozott. Most már tényleg nagyon oda kell figyelni az ECA munkájára, hogy megfelelőképpen tudjuk biztosítani azt, hogy az ECA operatív tevékenysége hatékony legyen. Az ECA tevékenysége nem csak európai szinten fontos, hanem világszinten is, és ebben a tekintetben szeretném megkérdezni, hogy az általunk tárgyalt kérdésekről például Kína és az Egyesült Államok hogyan vélekedik. Ők követik a példánkat, náluk is van-e hasonló jogszabály, náluk is van-e hasonló ügynökség. Ezek a kérdések érdekelnének tehát hogy a világ többi részén hogyan működnek ezek a kérdések, és hogy ez ugye az import és az export szempontjából is nagyon fontos. Mert hiába tiltunk be mi bizonyos anyagokat, hogyha ezek mondjuk játékokban, textíliákban, külföldről mégiscsak visszaérkeznek hozzánk. És engem is nagyon érdekel a helyettesítés kérdése, bizonyos anyagokat egyértelműen ki kell vonni a piacról, és ezeket helyettesíteni javítani kell. Ez nagyon lassú folyamatnak tűnik, és hogy miért, azt szeretném megkérdezni ezek a igazgatójától. Tehát a helyettesítés miért működik annyira lassan? A vízszennyezés tekintetében pedig a fracking kérdésére is szeretném felhívni a figyelmet és megkérdezni az ECA igazgatójának véleményét. Köszönöm szépen. A óriási feladat hárul önökre, és ez valóban kitűnő. Ami még feltűnik számomra az az, hogy amióta ön az ECA vezetője mindig is komolyan vette a parlamentet mindig is törekedett arra, hogy velünk működjön, elszámoltatható legyen velünk szemben. Ez, ezt köszönjük, ez nem mindig egyértelmű. Ebben valóban kitűnik a többi ügynökségi vezető közül. A 11-es függelékről szóló lista, amiről beszélt ön is, ezt egyre gyakrabban alkalmazzák a e, vállalatok, és gyakran e, attól félnek, hogy bizonyos anyagokat betiltanak, amelyekkel szemben nincsen alternatíva. Most nem fogom felsorolni a listát, csak egy aktuális példát szeretnék kiragadni, mégpedig a kromátok, a stroncium kromátok e, esetét szeretném kiragadni a 11-es függelékből. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, csak szeretnék rámutatni arra, hogy itt lesz egy járulékos vesz, gond is, kár is, hiszen itt, itt olyan anyagokról van szó, amelyeket korrózióvédelemre használnak a repülőgépeknél, és hosszú távon fennáll a veszélye, veszélye annak, hogy a rics körébe esik ez az anyag is majd, és ez bizonytalanságot eredményezhet, nem szeretném feltenni a kérdést, hiszen látod nem is tudja megválaszolni ezt a kérdést. Tehát nem akarom me- megkérdezni, hogy hogyan jönnek létre a döntések, hogyan kerülnek bizonyos anyagok ezekre a listákra. Mérlegelik-e azt, hogy milyen érvek, ellenérvek vannak itt? Úgy gondolom, hogy se, Európában senkinek sem ö, használ az, hogyha például Törökország fogják majd ezeket a repülőgépeket ö, javítatni, hiszen ott már engedélyezek lesznek ezek az anyagok. Úgy gondolom, hogy a vállalatoknak sem használ az, hogyha egy ö, jóváhagyási eljárásra várnak, hiszen ez elég sokáig tart, és időközben a teljes befektetés és a berendezések, amiket erre használnak, azokat az EU kívülre szervezik majd ki. Azért azt kérném, hogy óvatosan járjanak el ezen lista összeállításánál. Elnök, köszönöm szépen. Marku te kollega. Ačiū pirmininkė, mano klausimas bus labai toks konkretus ir... Nagyon konkrét kérdéseim lennének. Nem közvetlenül kapcsolódnak a kérdéseim az ön ügynökségének a tevékenységéhez, hanem a vegyi anyagok potenciális szennyezéséhez. A Balti-tengeren elég sok vegyi fegyvert temettek el a tengerben, és a második világháborús ipari nyomok is még nagyon érezhetőek ezen a területen. A Nord Stream egyik részét már lezárták, a másik a Kaliningrad Obleszk között itt most építik, és amíg ez az építkezés folyik, addig ezen vegyi fegyverekhez is esetleg hozzányúlhatnak, hozzáérhetnek. Amennyiben ezen vegyi fegyvereket el kell onnan távolítani, akkor fennáll a szennyezés kockázata. Az ügynökségnek van-e tapasztalata ilyen jellegű problémák megoldásában? Történtem már hasonló korábban, mert hogyha jól tudom, önök nem nagyon aktívak a vegyi fegyverek felszámolásában, de valószínű, hogy a vegyi szennyezés már az önök hatáskörébe tartozna. Tehát hogyan tud erre reagálni? Elnézést, nekem most el kell mennem szavazni egy másik bizottságba, de kérem, válaszolj meg ezt a kérdést, mert többen is szeretnék hallani a választ. Yeah, we already met earlier today and Káslütör. Igen, már délelőtt találkoztunk, és feltettem a kérdésemet, de ami az NGO jelentést illeti erről már beszéltünk, és hogy milyen érdekellentétek vannak, és milyen megelőző tevékenységet folytatnak ezen a területen, és hogyan lehet a jelölt listáról a további korlátozások felé átvenni bizonyos anyagokat, és hogyan lehet ezt az eljárást részletezni, hogyha ezt megtenni, azt hálás lennék érte. Hány jelölt anyag van a 2015-ös listán? Köszönöm szépen. Most pedig egy korábbi kollégának szeretném megadni a szót. Vagy, lát, vagy valakit nem vettem észre. Simánszki úr, ön is jelentkezett, tehát öné a szó most. E, poprzednią wypowiedź odnośnie Morza Bałtyckiego, dlatego... Teljesen egyetértek e, az elhangzott megjegyzéssel a Balti-tengerrel kapcsolatban. Ez egy rendkívül fontos probléma, és a potenciálisan rendkívül veszélyes. Nem tudjuk, hogy mennyi veszélyes hulladékot öntenek a balti tengerbe. Nem tudjuk orosz részről ezt az adatot. Ugyanakkor természetesen a korrózió is ront a helyzeten az idők során. Tehát jó lenne tudni, hogy mennyi hulladék kerül, hol, mikor a tengerbe. Hiszen tudni kell, hogy a Balti tenger szinte zárt tenger. Két helyen lehet elválasztani az északi tengeret, a tengertől a balti tengert. Nagyon kevés itt az átfolyó tenger, tehát ez valódi környezetvédelmi katasztrófával fenyeget. Lengyelországban voltak olyan esetek, ahol a halászokat bizonyos anyagok megégettek, olyan anyagokról van szó, amely a tengerben található. Tehát mindenképpen foglalkozni kell sürgősen ezzel a rendkívül komoly problémával, ez rendkívül sok pénzbe kerül, együttműködésre van szükség, és bátorságra. Hiszen nagyon gyakran, amikor a tengerbe öntenek ilyen anyagokat, akkor nem vállalják fel a felelősséget. Ez történt a kommunista időszakban is. De a Balti-tengerrel határos országokkal kapcsolatban az Európai Uniónak most már fel kell lépni a kollégám, és ezt elmondta. A kérdésem a következő tehát, hogyan tudunk fellépni? Szeretném tudni, hogy vannak-e ezzel kapcsolatos tervezett fellépéseik, hiszen ez egy valóban egy időzített bombaként hathat ez a helyzet. Köszönöm szépen ezt a kérdést, és persze kíváncsiak vagyunk, hogy milyen fajta választ tudunk erre kapni. Most viszont megkapja egy szót, megkapja a szót egy korábbi kolléga, aki Anne Laproust, aki nagyon sokáig itt volt körünkben, és nagyon ismert számunkra ő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Nagyon nagy örömmel jöttem el erre az ülésre, annál is inkább, mert sok ismert arccal találkozom újból, és láthatom, hogy mennyire intenzíven foglalkozik a szakbizottságuk az emberi egészség és a környezet védelmével továbbra is. Szeretném megköszönni azt is, hogy engem hatalmaztak fel azzal, hogy az EK végrehajtó bizottságának tagja legyek. Felvettem a munkát Krisztina Rudellel, és el tudom mondani, hogy lenyűgöz minket az a munka, amelyet az ügynökség végez Gert Dancet igazgatása alatt. Öt év 600 személy munkájáról van szó, 30 ezer anyagot vettek nyilvántartásba, rendkívül bonyolult informatikai rendszert alkalmaznak, úgyhogy mindenképpen üdvözölni kell az ügynökség munkáját és az eddig elvégzett eredményeket. az igazgatónk által elmondottakat is szeretném megerősíteni. Valóban igen komoly költségvetési kérdés aktuális jelenleg az igaz, hogy minden tagállamban komoly megszorításokat kérnek, és általában az állami szektorban, de nagyon komoly munkát kell elvégeznünk, és hogyha a biociddel kapcsolatos és a nanoanyagokra vonatkozó ellenőrzésekkel kapcsolatos anyagokat megfelelően akarjuk feldolgozni, akkor ehhez kellő pénzügyi forrásokra van szükség. Egy további kérdés, amely az augusztus végi látogatás során felmerült, és amelyre Szatu kollégájuk utalt, ez a híres compliance check, tehát a megfeleltetési ellenőrzés. Ha jól értem, én mindig szeretném elmondani, hogy még egyelőre tanulok ebben a folyamatban, az az lenne, hogy a jogalkotást felülvizsgáljuk, hiszen az ügynökségtől azt kérik, hogy az anyagok a dossziéknek az 5%-át kell ellenőrizni. Márpedig ha jól tudom, akkor a tagállami hatóságok ellenőrzik ezen dossziéknak a minőségét. Tehát rendkívül összetett a kérdés. Nem ö, teljes dossziékat kapunk, és azt is tudni kell, hogy nem egy egyszerű bináris ellenőrzésről van szó, hanem az írásos bejelentéseket ellenőrizzük. Márpedig itt több ezer dossziéról van szó, nem lehet mindent csak informatikusan ellenőrizni. Hogyha azt szeretnénk, hogy ez a compliance check valódi minőségi ellenőrzésé váljon a benyújtott anyagok 100%-ában, én szerintem ez azt jelenti, hogy rendkívül hosszadalmas informatikus rendszert kell bevezetni ahhoz, hogy minden egyes esetet ellenőrizhessünk. Ez a kérdés tehát az ügynökségnél, a parlamentben és a végrehajtó bizottságnál is napirenden van, és egy munkacsoportot hoznak létre azért, hogy felmérjük, hogy a vállalatoknak milyen nehézségeik vannak abban, hogy megfelelően tudják már első alkalommal kitölteni az anyagokat, és nem ne kelljen az ügynökségnek utána még visszatérni, hogy kijavítsák a hiányzó elemeket. Tehát ezt fontosnak tartottam elmondani. Nos, tudják, hogy mi függetlenül járunk el, akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy a parlamentben töltött öt évem mégiscsak befolyással van a munkámra. El kell, hogy mondjam, hogy az iparág és különösen a kis és középvállalatok számára bizonyos problémák felmerülnek, hiszen rendkívül összetett, bonyolult rendszert alakítottunk ki, és a KKV-knál képzeljük csak el, hogyha a vegyi biztonsággal kapcsolatos jelentés hogy is hívjuk, a biztonsági adatokra vonatkozó ívekkel kapcsolatban rendkívül hosszú ilyen kérdőívekről van szó, néha 300 oldalas anyagokat kell kitölteni. Tehát ez problémás lehet. Mindenképpen üdvözölni kell az eddig elért eredményeket, az informatikai rendszert, nagyra értékeljük, és nagyra értékeljük az ügynökség munkáját, hiszen a munkatársaknak köszönhető az, hogy az ügynökség a vegyi anyagok területén nemzetközi hírnévre tett szert. Azt gondolom, hogy az önök intézményeinek, az Európai Uniós intézményeknek szintén ugyanezt a célkitűzést kellene célként kitűznie, hiszen hogyha ez a cél, és hogyha tényleg meg akarjuk védeni az emberi egészségét és a környezetet, akkor Európának vezető szerepet kell ebben betöltenie, és ezért én bátorítom önöket abban, hogy a célkitűzésüket továbbra is szem előtt tartják. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság kapja meg a szót, úr van itt a bizottság részéről. Thank you, Chair. I won't say a great... Köszönöm, elnök úr. Röviden az erőforrásokra vonatkozó megjegyzésekre reagálnék, hiszen ez a bizottság hatáskörébe tartozik mi oldalunkról sajnos a környezetvédelmi főigazgatóságtól nincs itt senki, tehát nem tudunk a balti tengeri helyzetre reagálni. Ami a REACH 3 rendeletet illeti, rendkívül gyümölcsöző tárgyalásokat folytattunk az EK-val arról, hogy hogyan lehet felülvizsgázni Teljesen megértjük az ECA célját, hogy minél több költségvetési forráshoz jussanak, de hát természetesen nekünk egyensúlyt kell tartanunk a az egyes iparágak kéreme és az ECA forrásainak az egyensúlya között, és a tanács és a parlament által elfogadott kereteken belül tudunk csak lépni. Ami a KKV-kre vonatkozó előnyöket illeti, teljesen egyetértek azzal, amit Dansz úr mondott. Azt hiszem, hogy Danzig úr nagyon hozzáértően tud majd válaszolni a kérdésekre, de hogyha szükség, szüksége van a segítségem, azt nagyon szívesen megteszem. Mr. the floor is yours for the response, please. Danzig úrnak megadjuk a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azokkal a kérdésekkel kezdeném, amelyeket kaptam először is Hászi asszony kérdéseivel, aki a kapcsolattartó személyünk, és aki a megfelelési ellenőrzések, illetve a minőségi kérdésekkel kapcsolatban tett fel kérdést. A megfeleléssel kapcsolatban további vitáink voltak az érintettekkel, illetve a higgyezató tanácssal, és megvizsgáltuk azt, hogy ez megfelelő-e, amit teszünk a teljesé tekintetében, hogy ez megfelelő a jogszabályokkal. Csak bizonyos um, dossziékat, a dosszié csak bizonyos részét ellenőrizzük a teljességi um, um, vizsgálattal, és a megfelelést pedig, megfelelést tekintetében pedig az adatok minőségét vizsgáljuk meg. Úgy gondoljuk, hogy egy automata megoldásra van szükség, hogy az vállalatok tudják azt előrejelezni, hogy mi várható a teljességvizsgálatnál, sokkal többen szeretnénk bevonni ebbe a fajta teljességi vizsgálatba, tehát mindenképpen szeretnénk ezt a továbbiakban javítani, és szeretnénk ezt progresszív módon elvégezni. Ahogy mondtam már korábban, a következő regisztrációs határidő moratóriuma holnap kezdődik, befagyasztottuk a teljességi vizsgálatokat ezek a hat hónapra. Ami pedig a nem megfelelő dossziékat illeti, hát időközben tanulunk, a munka elvégzése közben tanulunk. Először benéztük a dossziék minden aspektusát, és kielkésztettük minőségi ajánlási levelekkel az értékelésünket. Most inkább azon már, azonban már a megfelelési oldalra koncentrálunk, hiszen korrekt információkra van szükség, mielőtt még teljes értékelést kaphatnánk arról, hogy milyen fajta biztonsági utasításokra van szükség. Ezért célzott megfelelésre törekszünk, és először az információs megfelelések törekedünk majd pedig a biztonsági instrukciókra, tehát lépésenként haladunk, és szeretnénk felmérni azokat a potenciális dossziékat, ahol problémák merülhetnek fel. Hogyha nagyon rossz adatokat látunk, akkor azonnal kapcsolatba lépünk az érintettekkel, és nagyon súlyos döntéseket is hozunk. amelyek kihatással vannak ezekre a cégekre. De összességében körülbelül 10 ilyen dosszié van, és ezek állnak szemben a több ezer megfelelő dossziéval. Tehát a nem megfelelő dossziék száma valóban elenyésző. Most már nem annyira alkalmazzuk ezeket a minőségi megfigyelési leveleket, hanem inkább magába a döntésbe vonjuk ezt bele a korlátozások tekintetében, amikor azt mondjuk, hogy 5 éve van már REACH, vagy 6 éve van REACH, de igazából 5 éve működik eh, a REACH, ez majd júniusban lesz, hogy 5 éve működik valóban a REACH, és ez idáig négy új korlátozást hoztunk meg. Az Európai Bizottság hozza meg ezeket a döntéseket, de azt is látnunk kell, hogy van egyfajta folyamat, amit követnünk kell, és az Európai Bizottság több korlátozás is elfogadott az elmúlt években, amelyek a múltból ö, fakadtak. Tehát általában van egy javaslat, amit a tagállamok tesznek, és ez alapján jönnek létre ezek a döntések, és ez eléggé hosszú időbe telik, míg ezek megszületnek, ezek a korlátozások. Hát ismerünk még olyan korlátozásokat is, amelyek még a múltbéli jogalkotásból ö, fakadtak. Nem hiszem, hogy ne lenne akarat. Köt bennünket a jogszabály a rendszer ránk eső része határidők közé van szabva, tehát mindig tudjuk, hogy mikor érkezik egy dosszi, és mikor születik meg a vélemény, és a bizottság esetében pedig nincsen határidő, tehát ők sokkal hosszabb ideig hozzák meg a döntéseiket komitológia által. A következő pont a helyettesítés volt, hogyan tudunk segíteni. Természetesen úgy tudunk helyettesíteni, hogy felhívjuk a figyelmet a jelölt listára, a jóváhagyási listára, és ezzel már időben ösztönözzük a cégeket arra, hogy próbáljanak helyettesítő anyagokat keresni. De látnunk kell azt, hogy ez rendkívül technikai jellegű kérdés, a helyettesítés igazából maguknál a vállalatoknál történik, és a titoktartás, ami az anyagok cseréjét övezi, hiszen itt mindenképpen szeretnének gyorsabbak lenni az egyes cégek, mint, mint versenytársaik. Ebben ezt látnunk kell. De hangsúlyozni kell azt is, hogy a REACH ösztönözte nagymértékben az anyagok helyettesítését, ezt láthattuk, hiszen a veszélyes anyagok felét regisztrálták, tehát nagyon sok cég megragadta a lehetőséget arra, hogy sokkal gyorsabban helyettesítsék a bizonyos veszélyes anyagokat, mint hogy azt láthattuk volna. Azt, hogy az információt tudjuk felhasználni igazgatás szempontjából. Először is, illetve hogyan tudjuk ezt felhasználni kockázatkezelés szempontjából. Először is azt közöljük a hatóságok irányába, tehát biztosítjuk azt, hogy a hatóságok mindenfajta adatot elérjenek, amiben mi is rendelkezünk, a titkos adatokat is, a bizalmas adatokat is. Tehát a hatóság hozzák meg a bizottsággal együtt a döntést a kockázatkezelésről, tehát a hatóságok hozzáférnek a rendszerünkhöz, és segítünk is nekik az adatok felhasználásában, és segítünk nekik abban, hogy hogyan lehet a további kockázatkezelést elvégezni. A tagállamok is ez év óta értékelik az anyagokat, tehát hogy az anyagok tekintetében megvizsgálják azt, hogy vannak-e hiányosságok az információkat illetően, és önmaguk is ellenőrizhetik a dossziékat, hogy szükség van el további kockázatkezelésre. Szerintem ez nagyon jól működik, de természetesen fontos az, hogy jó minőségűek legyenek a regisztrációs dossziék, hogy a hatóságok jó minőségű információra építhessenek. Nem igazán értettem a harmadik kérdését, de remélhetőleg majd négy szám közt tudunk még erről beszélni. Ez egy specifikus kérdés volt. Beszéljünk tehát erről négy szám közt majd az ülés után. A finanszírozás tekintetében Már kiemeltem azt a témát, amely fontos. A biocidek finanszírozását megfelelően kell elvégezni, és a környezetvédelmi főigazgatóság vezetőjének már írtam, annak amiatt, hogy aggájaim vannak a finanszírozás miatt, és hogy mindenképpen megoldást kell találni erre. Ezzel lehet foglalkozni, viszont az önök segítségére is szükségem van abban, hogy megfelelő támogatást kapjunk 2013-ra, mert mindenfajta csökkentés a teljes új jogszabály kárára mehet. Jó Leinen a nemzetközi részről beszélt, illetve arra, hogy más országok, az USA, Kína hogyan reagálnak mindenre. Az USA és Kína is megpróbál új jogszabályokat előkészíteni, de már meglátjuk, hogy ez hova is vezet, mert biztosítani kell azt nekik is, hogy legyen parlamenti jóváhagyásuk, és tudjuk, hogy az USA-ban az vegyőanyaggal kapcsolatos jogszabályozást felfüggesztették, meg, meg, megrekedt ez két évvel ezelőtt, tehát mindenképpen megvan az igény arra, hogy ezzel előre haladjanak. Egy modern jogszabályozás által megalapodást lehetne velük létrehozni, és az érzékenyatokról érzékenyatokat érzékeny kicserélhetnénk. de eddig ezt még nem tudtuk megtenni, és mindenképpen mi is várjuk azt, hogy egy fajta szabályozás jön létre. Kína is az új vezetőség alatt arra kényszerül majd, hogy egy új, újfajta egy védőbb jellegű rendelkezéssel hozakodjon elő, Indiában is már foglalkoznak ezzel a kérdéssel, tehát eh, tudatában vannak annak, hogy az új jogszabályozás milyen potenciális előnyökkel járhat. Nagyon fontos számunkra az, hogy együttműködhessünk nem csak a végrehajtó hatóságokkal, amelyek eh, a gyártó oldalon végzik el az ellenőrzést, hanem a vámhatóságokkal is, és ezért kell együttműködnünk a bizottsággal, hogy a vámhatóságok is megfelelő szerepet vállaljanak a végrehajtásban. Of, uh, of substitution, I hope I... Ami pedig a helyettesítést illeti, ezt már lefettem. Hát a fracking, a repesztés az valóban nagyon fontos probléma és a környezetvédelmi főigazgatóság azt kérte a GRT-t, hogy egy kicsit részletesebben vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és ők tőlünk is kértek információt, meg is néztük a dossziékat, hogy ebből mennyi hasznos információt lehetne megtalálni ebben a témában, de hát azért mindenkinek tudnia kell, hogy ez egy darab anyag nagyon kivételes felhasználásáról szól, és minden egyes anyag, minden egyes felhasználásával kapcsolatban nem lehet külön szabályrendszert kialakítani, hanem egy bizonyos anyagra nézve egy átfogó szabályozást próbálunk megfogalmazni, de reméljük, hogy a jövőben az ipar képviselőivel majd meg tudunk egyezni abban, hogy hogyan lehet ezeket a specifikus felhasználásokat külön biztonsági intézkedésekhez kötni de ez a következő több éves munkatervnek a része. A 14-es mellékletnél több vállalattól is érkezett kritika, többek között azokról van szó, amelyek krommal dolgoznak, és szükségük van arra, hogy ezeket esetleg a termékek felszínen is használják, különösen a repülőgépgyártásnál, és én úgy gondolom, hogy itt egy kis félreértésről van szó, azzal kapcsolatban, hogy mi is történik az engedélyezési eljárásnál. Az engedélyezési eljárás igenis ösztönzi a helyettesítést, úgyhogy egyetlen vállalatnak sem kell attól tartania, hogy ez egy teljes tiltás lesz. Az engedélyezés természetesen nem működhet úgy, mint egy tiltás, hanem az engedélyezésnek úgy kell működnie, hogy ösztönözze a helyettesítést azokban az esetekben, ahol még nem működik a helyettesítés. Úgyhogy a vállalatoknak, bár ugye megvan az engedélyük, azon kell dolgozniuk, hogy kutatásokat végezzenek a helyettesítési lehetőségekre nézve és utána, ugye egy bizonyos idő eltelte után újra és újra meg kell vizsgálni a helyettesítési lehetőségeket. Úgy vélem, hogy egy kicsit eltúlozta ezt az ügyet az ipari oldal, és egyáltalán nem kell tartaniuk az általános tiltástól. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy ugye megvannak a kérelmek benyújtására vonatkozó határidők, lesz egy határidő jövő évben is, és úgy vélem, hogy sokkal kevesebb kérelem fog majd beérkezni, mint a legutóbbi alkalommal. Egyébként a vállalatok számára van arra lehetőség, hogy a helyettesítésről gondoskodjanak, mielőtt elérkezik ez a határidő, és akkor már helyettesítették is azt az anyagot, amit engedélyeztetni kellene. Aztán volt még két kérdés a balti tenger szennyezettségével, illetve a fegyverekkel kapcsolatban. Mint ahogy az elnök is elmondta, nem feltétlenül a mi felelősségi körünk ezeknek a kérdéseknek a kezelése. Az a mi feladatunk, hogy megfelelőképpen regisztráljuk a különböző anyagokat, amennyiben a vízrendszerekre nézve ezeknek negatív hatásuk van, és és utána a vízzel kapcsolatos jogalkotásban kell majd meghozni a megfelelő döntéseket, tehát itt nekünk azért mert alaposan meg van kötve a kezünk. Söter úr beszélt arról, hogy itt nagyon komoly érdekütközések következnek be, és ezzel mi is tisztában vagyunk. Mi is szeretnénk elérni azt, hogy ezeket az érdekkülönbségeket ki tudjuk küszöbölni, az export tekintetében, és reméljük, hogy mindenki egyértelműen kifejti majd azok közül, akik a mi munkatársaink, hogy régebben milyen érdekeltségeik voltak. Ami a várólistás vegyi anyagokat illeti, nagyon jó lenne, hogyha a jelölt listáról az engedélyezettségi listára gyorsabban át lehetne kerülni. De ezzel mi nem sokat tehetünk, hiszen mi csak az ajánlásokat készítjük el, és utána a bizottsághoz kerül az ügy, de utána a króm vagy az egyéb érintett iparágak lobbia is belép a képbe, és ezért lassulnak le ezek a folyamatok a bizottság berkein belül. Aztán, hogy a 2015-ben felálló listára, vára, várományos listára hány anyag kerül fel. Hát én nagyon örülnék annak, hogyha már tudnánk, hogy mi van ott, és hogyha tudnánk, hogy ez egészen biztosan megfelelően el tudjuk készíteni ezt a listát, és úgy tudunk fellépni, hogy az valóban segítsen az európai polgároknak. Úgyhogy mi szeretnénk segíteni a tagállamoknak és a bizottságnak abban, hogy megfelelőképpen el tudják készíteni a saját terveiket, és hogy tényleg olyan anyagok kerüljenek fel a listára, amelyekkel kapcsolatban nincsen semmilyen aggály. Utána majd a tagállamok döntik el, hogy ez a várományosi lista, ez megfelelő eljárás-e, vagy pedig más, hogyan kellene eljutnunk a tiltáshoz. És ez is úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés. Laperus asszony támogatta a munkánkat, és ennek nagyon örülök. Vele eddig is együttműködtünk, és negyedéves periodicitással a kapcsolattartás is megmarad. Nagyon komoly munkát kell elvégezni, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden ügyben előre tudjunk lépni. Vannak költségvetési megkötések, mint hogy minden tagállamban vannak, nálunk is vannak, az ambíció szintünket azonban nem fogjuk lejjebb adni. Nagyon fontos az, hogyha az 5%-kal kapcsolatos megfelelőségi tesztekről beszélünk, akkor lássuk ezt az egész problémát a dossziék benyújtásával, a dossziék minőségével, illetve a megfelelőség kérdésével együtt kezelve. Nagyon fontos, hogy megtartsuk a szakértőinket, akik az evaluációt végzik, és hogy a munkánkat semmiképpen ne befolyásolja negatívan a jogalkotás. Meg kell kapnunk a megfelelő finanszírozást, ez vegyes finanszírozás, mind a köz, mind pedig a magánszférából érkezik, mint ahogy azt már hangsúlyoztam. Aztán az is elhangzott, hogy többet kellene tennünk annak érdekében, hogy a vállalatok elkészítsenek egyfajta biztonsági jelentést, vagy biztonsági adatlapot. Vannak ilyen terveink, de fontos, hogy az ipari képviselők is előrelépjenek, és kifejleszék a saját eszközeiket, amelyekkel lehet készíteni ezeket a biztonsági adatlapokat. Mi azt hiszem, hogy a magunk módján már hozzájárultunk ehhez a munkához, és ezeket a biztonsági adatlapokat úgy kell elkészíteni, hogy az iparképviselői megegyeznek egymással, utána ezeket ugye el kell készíteni, le kell fordítani, és úgy lehet ezeket majd egy központi rendszerhez kapcsolni. Úgyhogy az ipar képviselőinek kell azt biztosítania, hogy ők ezt prioritásként kezelik. És aztán ugye itt vannak a megfelelő határidők a biztonsági adatlapokkal kapcsolatban is. Remélem, hogy az ipar is elvégzik a munka rájuk eső részét. Ami pedig a nemzetközi kérdéseket illeti, ezekre már válaszoltam, úgyhogy remélem, elnök úr, mindenki kérdésére választottam, és az aggályokat el tudtam oszlatni. Köszönöm szépen a vitát és a kérdések megválaszolását is. Bizonyos kívánságok is elhangzottak ma. A legnagyobb kívánságot épp most teljesíti. Itt az a motto érvényes, hogy aki megrendelte a zenét, annak kell fizetnie, tehát eh, a tanácssal, majd a pénzügyi tervről szóló viták során ezt majd át kell vinnünk ezt át kell, el kell érnünk, és lehet, hogy további pontok is vannak, amiket el kell érnünk. Óriási harc előtt állunk, de hát a környezetvédelmi jogszabályozás nagyon is kötődik a pénzhez, és ezért ezt a pénzt meg kell találnunk, és a tanácssal együtt kell, a tanácssal, mint jogalkotótársunkkal együtt kell erről dönteni és gondoskodni kell az ügynökség finanszírozásáról. Köszönöm szépen, hogy itt volt körünkben. Elmondhatom, hogy büszkék vagyunk az ügynökségeinkre, mert az 500 millió európai állampolgár számára ez egy többletértéket jelent, és számos kollega elmondta, hogy számos kérdésekkel még foglalkozni, de mindenképpen jó úton haladunk, rázós az út, de mindenképpen úgy gondolom, hogy együtt végig tudjuk járni ezt az utat. Köszönöm szépen, hogy itt volt körünkben, és Rund asszonyt is szeretném üdvözölni. Sajnálom, hogy volt egy kis félreértés, de mindenképpen örülök annak, hogy itt van körünkben. Ezáltal lezárult a vita Dancet úrral, és köszönöm szépen. So, willkommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Térjünk rá a következő napi pontunkra, ez a 20-as napi rendi pont, a STOA tevékenysége az ENDI bizottsággal a természeti erőforrások fenntartható kezelése projekt. Először is szeretném megadni a szót. Szeretném megadni a szót a kollégámnak, utána pedig majd a vendégeink kapja meg a szót, de először is kedves kollégánk Csaba kapja meg a szót. As a initiator and a... Tisztelt kollégák! A STOA projekt kezdeményezőjeként és felügyelőjeként a vízkezeléssel kapcsolatban rendkívül hálás vagyok a szakbizottságnak azért, hogy ezt a köztes tanulmányt megvitatjuk a vízkezelés témájában. Amikor a STOA panelben javasoltam, hogy indítsunk el egy ilyen projektet a vízkezelés hatékonyságának témájában. Az volt az érzésem, és továbbra is az az érzésem, hogy ez a legkevésbé fejlett területe a forrás hatékonyság témájának. Ugyanis a döntéshozók és a közvélemény szemében a víz pazarlása kevésbé fontos, mint az energia vagy más jellegű erőforrásokkal való pazarlás. Nos, ebben a tanulmányban megpróbálunk jó megoldásokat felmutatni Európában. Európában jelenleg nincsen válság a édesvíz kapcsán, de a mediterrán térségben és Közép-Európában, Magyarországon és Magyarország középső részén rendkívül fontos probléma ez. Az európai lakosság 10%-át érinti az édesvizek hiánya. Ebben a tanulmányban volt egy konkrét javaslatom a szerzők felé, hogy ne csak egyszerűen leírják a jelenlegi helyzetet, hanem mutassák meg azt is, hogy mit kell tennünk nekünk, az európai parlamenti képviselőknek ezen a területen. Először is a bevált gyakorlatokat kell felmutatnunk Európában. Két példát szeretnék felhozni. Baden-Württembergben a gazda amennyiben garantálja, hogy a vízben nincsen több mint 15 mg nitrát az ivóvíz források közelében, akkor ezért hektáronként 200 eurót kap. Rendkívül érdekes hallani azt, hogy Baden-Württemberg tartománya az, amely ezen közjavakért ilyen összeget kifizet. És vannak más példák is, magán szektori példák. Franciaországban a Vittel híres cégben egy hasonló rendszer van. Hosszú távú szerződéseket kötött a Vittel a gazdákkal, amelyben szintén 200 eurós hektáronkénti támogatást nyújt nekik, és a szerződés elején egy 1500 eurós általány összeget fizet, hogy a gazdák kezdeti költségeit lefedje azért, hogy a mezőgazdasági kezelési technikák javításáért tegyenek a gazdák. Azt gondolom, hogy ezen bevált gyakorlatokat nekünk is követnünk kell. A második téma az pedig a technológiai korszerűsítés. Nem csak a mezőgazdaságban, hanem általában a városi vízrendszerekben is rendkívül nagy probléma a vízpazarlás. Londonban például egy izraeli vállalat képviselője azt mondta nekem, hogy a londoni városi vízmű modernizálása előtt a víz 30%-át elpazarolták technológiai problémák miatt. A harmadik kérdés pedig a vizek újrafelhasználása Európában. Ez rendkívül alacsony szinten van Izraelhez képest, ott 80%-ot használnak újra. Európában, Spanyolországban a legjobb az arány, 25%-os a többi tagállamban pedig sokkal alacsonyabb. Ami pedig a víz újrafelhasználását vagy újrahasznosítását illeti, még nagyon sokat kell tennünk. Egy további kérdés. A bátorítások, ösztönzők használata az öntözéssel kapcsolatban nincsen megfelelő ö, árrendszer, tarifarendszer, tehát a gazdákat nem ösztönözzük arra, hogy ö, takarékoskodjanak az édesvíz felhasználásával. Ezért azt gondolom, hogy lépéseket kell tennünk ezen a területen. Mi ezen köztes tanulmánynak a legfontosabb következtetése az, hogy az EU szabályozással kapcsolatban nincsenek új közös szabványok vagy jogalkotási anyagok arra vonatkozóan, hogy milyen vizet lehet az öntözésre felhasználni, és milyen kezelési szinttel. Ez rendkívül nagy akadály európai szinten, és azt gondolom, hogy ezen a területen valamit kezdeményeznünk kell európai szinten, hiszen a víz újrafelhasználása, az víz újrahasznosítása egyrészt, másrészt pedig az ezen a területen kialakított közös szabványok kérdése rendkívül fontos. Végül pedig nagyon örülök annak, hogy a közös agrárpolitika reformjának keretén belül a zöldítésnek nagyon nagy szerepet adunk, és a második pillérben lesznek alapok az öntöző rendszerek korszerűsítésére Európában. Ez rendkívül fontos eredmény. Volt egy módosítom, mert eh, egy kicsit diszkriminatív jellegű volt ez a régi tagállamok szempontjából, és volt egy módosítom, hogy ne csak az új tagállamok, hanem minden tagállam, az új és a régi tagállamok is ugyanolyan lehetőséget kapjanak, hogy ezen alapokat felhasználhassák az öntöző rendszereik korszerűsítésére. Köszönöm szépen! Thank you very much. And now it's time... Köszönöm. Most uh, Sandra Bermannak adjuk meg a szót meghívott vendégünknek a Biointelligence Service részéről. Köszönöm, elnök úr! A Stolpanelnek készített tanulmány köztes eredményeit fogom bemutatni önöknek a vízkezelés és a mezőgazdasági források kezelésében. Az IEEP végzi ezt a tanulmányt, őt, ezt az intézetet Jana Polakova képviseli, a Bio Intelligence Service, amelyet én képviselek, és az Ecologic Institute készítik tehát ezt a tanulmányt. Két hangsúlya van ennek a tanulmánynak. Egyrészt a vízkezelés és a természeti erőforrások kezelése, hogy azt Tabajdi úr is mondta, rendkívül fontos erőforrás a víz az ember szempontjából. A második hangsúly pedig az európai mezőgazdasághoz kapcsolódó erőforrás felhasználás. Rendkívül ö, fontos kapcsolat van a kettő között, hiszen a víz is nagyon fontos mezőgazdasági erőforrás, és a mezőgazdaságnak is rendkívül nagy kihatása van a vízkészletekre pozitív és negatív módon is. A vízkezeléssel kapcsolatos részben először is megnézzük a kutatás, a technológia és a bevált gyakorlatok szerepét a víz hatékony felhasználásában. Megnézzük, hogy milyen ö, ellentételezések és kölcsönös előnyek adódhatnak ebből. És megnézzük azt is, hogy jövőben szükség van-e támogatásra a kap, vagy más pénzügyi eszközök révén. A mezőgazdasági részben megnézzük a talajkezelési opciókat, és hogyan kötődnek ezek az éghajlatváltozáshoz. Tehát az éghajlatváltozás tekintetében milyen talajkezelési opciók, alternatívák vannak, amelyek éghajlat biztosak, úgymond. Ezen kívül a mezőgazdasági környezetre különös hangsúlyjal megnézzük a vízkezelési opciókat is. Ami az EU vízfelhasználását illeti, a legfőbb kihívások a vízzel kapcsolatban Európában itt az ábrán vannak feltüntetve. A legtöbb vizet energiatermelésre használják, vagyis a legtöbb kinyert vizet energiatermelésre használják, amelyet utána majd vissza visszakerül utána ez a víz, és általában a mezőgazdaság a vizek 20%-át használja fel. De nagyon fontos, hogy rendkívül nagy eltérések vannak a tagállamok között, Például a víznek több mint 80%-át használják Spanyolországban öntözésre. A vízhiány valójában leginkább a déleurópai tagállamokban ismeretes, különösen a földközi tengeri térségben, de nem csak őket érinti ez a jelenség több vízmederben, Közép-Európában és például Nagy-Britannia délkeleti részén is felmerül ez a kérdés. És nagyon fontos figyelembe venni más tagállamokban is a vízhiány kérdését a víz-energia kapcsolata miatt, hiszen hogyha vizet használunk, akkor energiát is használunk a pumpálásra, a kezelésre, vagy esetleg a víz melegítésére. És várható, hogy az éghajlatváltozás a jelenlegi problémákat csak tovább fogja szítani. Négy kihívás van az európai mezőgazdaságban, a víz rendelkezés állása, például a mezőgazdasági ágazatban a vizet öntözésre használják, de állattenyésztésre és az élelmiszerek feldolgozására is. A második kihívás a víz minősége. A vizek szennyezése rendkívül fontos probléma. Aztán a folyómedrekben a vízáramlat kérdése is kihívás, végül pedig a talaj funkcionalitása is rendkívül fontos kérdés, és ez szorosan összefügg a víz kérdésével, a víz áramlatok kérdésével, a beszivárgási arány kérdésével, és a víz szennyezettsége természetesen az üledékekre is kihat. More in details into the water management part. So... Most a vízkezelése kapcsolatban további részletekkel szeretnék szolgálni. Az első részben nagyon röviden áttekintjük az EU tudományos vízkutatását. Úgy látjuk, hogy a legtöbb kezdeményezés arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk hatékonyan felhasználni a vizet az EU-ban. Kevesebbet foglalkoznak az öntözési technikákkal, módszerekkel, különösen a mezőgazdaság területén, vagy azzal, hogy hogyan lehetne jobban megérteni a mezőgazdasági igényeket. Hangsúlyt kap az integrált vízkezelési rendszerek kérdése és a megnövekedett együttműködés mind horizontális, mind vertikális szinten, tehát a különböző vízfelhasználók között, vagy a ö, vízmedertől, a vízgyűjtő területtől az EU szintig vertikálisan megnézzük ezt a kérdést. Aztán felvetjük a gazdasági, politikai eszközök lehetőségeit, és hogy a városi és az ágazati területen a vízkezelést hogyan tudjuk megoldani. Ami a víz minőségét illeti, elég nagy eltérések vannak, különösen ami az ökológiai áramlatokat illeti, tehát, hogy mire van szükség ahhoz, hogy megfelelő szinten tudjuk a vizek minőségét tartani. Az beazonosított kutatási prioritások jelenleg tovább kell foglalkoznia a víz rendelkezés állásával, a talaj funkcionalitással és a vízminőséggel. Ha megnézzük, hogy milyen technológiák állnak rendelkezésre. Először is nagyon sok különböző alternatíva van a hatékony víz felhasználásra az EU-n belül. Természetesen mindegyiknek megvan az előnye, és mindegyik többé-kevésbé alkalmas az egyes területeken a felhasználásra és a mezőgazdasági rendszerek függvényében is vannak különbségek. Mi megpróbáljuk rendszerbe sorolni és kategóriákba sorolni ezeket. Hét ilyen kategória van. Az egyik a minősítő eszközök és szabványok kérdése, a Water Footprint, vagy az Európai Vízpartnerség, amely pedig tanúsítványokat ad ki. Megpróbáljuk a fel nem használt vizek mennyiségét csökkenteni. Vannak különböző specifikus öntöző rendszerek, a csepp alapú öntözéses rendszerek, vagy a víz újrafelhasználásának a kérdése. Vannak mezőgazdasági kezelési opciók, talajkezelés, megfelelő termények választása egy adott területen, és víz megtakarítási eszközök. Tovább foglalkozunk a technológiákkal, a víz ütemezése, a hatékonyság, víz felhasználási hatékonysága és több egyéb területen is. Ami a bevágyakorlatokat illeti, a bevált szakpolitikai gyakorlatokat illeti. Megnéztük a mezőgazdasági és a városi területeket és a kettő közötti kapcsolatot, különösen ami a szennyvíz újrafelhasználását illeti, rendkívül ö, bátorító az ezzel kapcsolatos ö, perspektíva. Meg kell néznünk, hogy a szakpolitikákat hogyan lehet konkrétan végrehajtani, és ennek része lehet az árkialakítás is és nagyon fontos, hogy stratégiai megközelítést alkalmazzunk azért, hogy garantálhassuk, hogy ezeket a aspektusokat, minden aspektust figyelembe veszünk a politika kialakításakor. Köszönöm szépen Berman asszonynak ezt a bemutatót. Bulovkova asszony szeretném felkérni most. Ő az Európai Környezetvédelmi Politikai Intézetet képviseli, és izgalommal hallgatjuk meg az ön előadását. Köszönöm szépen! A kollégám prezentációját fogom folytatni, tehát a vízkezelési kérdések és a mezőgazdaság meccés pontjai az, amivel foglalkozunk kutatásaink során. Vannak olyan kérdések, amelyek a talajkezeléshez kötődnek, ezek nagyon uh, fontosak lehetnek a víz és a talaj szempontjából. Hogyha ezeket jól hajtják végre, benefits, um, it... akkor ez nagymértékben növelheti a talaj minőségét, és segítheti a víz visszatartást és vízmegtartást is hosszú távon. Ez növelheti a mezőgazdasági környezetvédelmi rendszerek önálló képességét a, a klímaváltozással szemben. Ugyanakkor a talajok úgy működhetnek, mint that uh, over the past decades, mint szénelnyelők. Az európai talaj nagy része most már kibocsátás forrásává vált a trágyázás, a különböző öntözés miatt, de a klíma befolyásoltság miatt is. Tehát mindenképpen lehetőség van arra, hogy a megfelelő talajkezeléssel csökkenteni lehessen ezeket a kibocsátásokat egyrésztről, másrésztről viszont meg lehessen őrizni ezeket a szén elnyelőket, ahol azok léteznek. Hogyan lehet ezt eh, elérni? A talaj kezelési opció kapcsán számos lehetőség van, és látnunk kell azt, hogy nagyon jó talajkezelés eh, létezik, és eh, bizonyos közvédelmi előnyöket is lehet ezzel elérni. Például lehet növelni a víz elérhetőségét a talajkezeléssel, mégpedig úgy, hogy optimalizálják a különböző terményeket, bizonyos terményeket választanak, különböző eszközökkel lehet elérni ezt, és lehet csökkenteni a termények bizonyos víz igényeit is. Vannak más módok is arra, hogy el lehessen érni a talajkezelését. Vannak szinergiák itt a víz elérhetőségével kapcsolatban, és hogyha sikerül a talajkezelést elérni a talaj előnyére, akkor az nagyon fontos előnyekkel járhat a klímahatások csökkentésével kapcsolatban is. Számos ilyen opció áll rendelkezésre én egy ötvenet tudtam ezek közül azonosítani. Ezeket meg lehet találni az ideiglenes jelentésben és a félidős jelentésben is. Például úgynevezett puffer szakaszok kialakítása. Vannak olyan opciók, amelyek a vetésfogóra vonatkoznak. Choose like maintaining or meg, megkötő növények termesztése, vagy a megművelt terület legelővé való átalakítása. Tehát vannak különböző szinergiák, és ezeket továbbra is szeretnénk javítani már a következő fázisban. És ezzel már rá is térhettek a második legnagyobb kutatási területre ezen projektben, amely a mezőgazdaságra és a közös mezőgazdasági politikára vonatkozik. Nagyon sok munkát végeztünk azzal kapcsolatban, hogy sikerüljön azonosítani azokat a területeket, amelyeket a mezőgazdaság érint. As here you may be aware of the issues of water availability. Uh, Mr. Tabaidi already mentioned some of those. Tabajdi úr már utalt arra, hogy a víz rendelkezés állása is fontos kérdés, és bizonyos peszticidek használatát is fel kell vetnünk, és a vízgyűjtő területeken a vízerőforrás, a vízforrás felhasználásának hatékonysága is rendkívül fontos. Elég sok részletet találhatnak a köztes jelentésben. Nos, akkor most szeretnék a kap intézkedések elemzésére áttérni. Több intézkedést lehetne a visszempontjából hasznosan felhasználni. Ide tartozik a keresztmegfelelés és a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedés. Ezek rendkívül fontosak a víz előnyös felhasználása szempontjából egész Európában. De más ö, intézkedések is vannak, amelyeket más ö, célból fel lehet használni. Nagyon fontos kiemelni, hogy ö, nem tiszta a kettes pillér alapok prioritásával kapcsolatban, és természetesen a jelentés tételi követelmények miatt nagyon fontos ezt pontosan tudni, de egyelőre nagyon nehéz felmérni, hogy az egyes környezetvédelmi kérdésekre milyen keretek állnak rendelkezésre. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy ami a az ilyen intézkedések hatékonyságát illeti ezzel kapcsolatban, tehát a kettes és az egyes pillérből felmerülnek kérdések. Szeretnék eh, egy kicsit a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedéssel foglalkozni. Ez rendkívül fontos, hiszen eh, lehetővé teszi a eh, terület kezelést célzottan és személyre szabottan kialakítani. Természetesen a vízzel kapcsolatos igények is eltérhetnek egy térségen vagy egy tagállamon belül, tehát nagyon fontos célzott intézkedéseket kialakítani a konkrét igényekre vonatkozóan. A 2007-2013-as időszakban kialakított intézkedéseket vizsgáltuk, az ezzel kapcsolatos kezelési fellépések a vízminőségét, a vízáramlatot, a víz rendelkezésre állását, és egymást átfedő fellépéseket vizsgált, amiről még a jövőben fogok részletesebben beszélni. Nagyon fontos kérdés nem csak az, hogy ezen intézkedéseket hogyan használták a tagállamok, hanem az is, hogy mennyire hatékonyak ezek a víz szempontjából. Nagyon sok példát begyűjtöttünk arról, hogy milyen konkrét és ígéretes rendszereket alakítottak ki az egyes tagállamok. Ezeket kategorizáltuk egyes kérdések alapján. Nagyon nagy bizonyíték van arra, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmi kifizetések hatékonyak, különösen a növényvédőszerek és a trágya felhasználásában a mezőgazdasági területen. Ami pedig az általánydíjak használatát illeti, nagyon nehéz felmérni, hogy ennek milyen konkrét hatása van egy ilyen kifizetésnek a víz minőségére, vagy a vízre egyáltalán, és ez az Európai Számvevőszék tavalyi jelentéséből is kiderül. További kérdés, a, a víz szempontjából a konkrét előnyök elég korlátozottak, Azért is, mert nagyon bonyolult és nagyon sokszínű, sokrétegű célkitűzéseink vannak, és azért, mert kontrafaktuális elemek is szerepet játszanak, és a vízzel kapcsolatos tendencia rendkívül hosszú távú, tehát a víz minőségének javítását csak nagyon hosszú távon tudjuk érzékelni. Nincsen nagyon sok tanulmány, amely valóban fel tudja mérni a vízzel kapcsolatos valódi fejlődést vagy javulást. Van néhány kérdés, amely valóban bizonyíték, de az egyik probléma, ami felmerül, az az, hogy nem megfelelően ambiciózusok a célok és a célkitűzések. Hogyha általános kifizetést használunk a talajerózióval és egy adott várossal kapcsolatban, ezek nem kapcsolódnak megfelelően közvetlenül az adott területen felmerülő problémákhoz. Ezt is az Európai Számvevőszék kiemelte, de nagyon sok más példánk van még erre a tanulmányban. A mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedéseken túlmenően, amelyek a különböző talajkezelési típusokra vonatkozhatnak, vannak tőkebefektetések is a kettes pillérben, az infrastruktúra területén, amelynek a visszempontjából előnyei lehetnek. 2007-13 között voltak az mezőgazdasági modernizációra és a mezőgazdasági modernizációra vonatkozóan. Nos, a KAP reformja után kicsit átfogalmazták ezeket a címeket, de az ilyen jellegű intézkedéseket megtartják az ilyen jellegű tőke beruházási támogatások például a víz rendelkezésére állásán akarnak javítani, és úgy próbálják elérni, hogy az víz újrafelhasználását célozzák, például az eső begyűjtése a mezőgazdasági területen, vagy az öntözés csökkentése ami pedig a vízgyűjtő területeken és a vízáramlatokban való beruházást illeti, nagyon fontos korszerűsíteni a lecsapolási eszközöket. De fontos kérdések felmerülnek környezetvédelmi szempontból az ilyen jellegű beruházásokkal kapcsolatban. Nagyon kevés, talán semennyi bizonyíték nincsen arra, hogy az öntözési beruházásoknak valóban eredménye is van abban, hogy kevesebb vizet használnának fel. Mi egyszerűen nem tudjuk, hogy van-e itt kapcsolat. Ami pedig a lecsapolást illeti, hogyha valaki ért a lecsapolás eredményeihez európai szinten, és hogy a talaj és a víz biodiverzitására ez hogyan hat ki, akkor valóban kockázatok is vannak a lecsapolással kapcsolatban. És semmilyen bizonyítékunk nincsen arra, hogy milyen eredménye van az ilyen jellegű tőkeberuházásoknak. Tehát nagyon kevés bizonyítékról beszélhetünk. A következő szakaszban részletesebb értékeléseket fogunk elvégezni, és a különböző szakpolitikai opciókat fogjuk felmérni, valamint a bizottság vízre vonatkozó anyagát, előzetes anyagát is figyelembe fogjuk venni. Köszönöm. Tatarella und äh, Vittorio Prodi das Wort. Bitte. Es gibt Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy más nem kívánt ezzel kapcsolatban szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ezt a két STOA projektet napirendre tűzhettük, hiszen így alkalmam nyílik arra, hogy a módszertannal kapcsolatban tegyek fel kérdést. nagyon hasznos munkát végez a STOA, viszont az a problémánk, hogy hogyan lehet a STOA tevékenységét még hasznosabbá tenni. Gyakran az a benyomásom, hogy a STOA tevékenysége önmagában való cél. A STA-beli kutatásokat témákat össze kell kötni a szakbizottság munkájával, meg kell találni a módját annak, hogy sikerüljön technikai, tudományos kérdésekkel foglalkozhassunk, hiszen nap mint nap szembesülünk ilyen kérdésekkel, és általában be kell vallanunk azt, hogy nem annyira ismerjük ezeket a kérdéseket, és gyakran fennáll a veszélye annak, hogy a lobbisták áldozatává válunk, akik bizonyos irányba akarnak bennünket befolyásolni. Aztól, mint a parlamenti panel, eszköz lehet a tudom, független tudományos vizsgálódásra, és nagyon fontos az, hogy jobb munkát tudjunk végezni, semlegesebbek legyünk a lobbistákkal szemben, akik nap mint nap kapcsolatba lépnek velünk. Ezért meg kell próbálnunk sokkal szorosabb együttműködésre törekednünk a stoa A stoa nem a frakciómat képviselem, és nem is a delegációmat, hanem ezt a szakbizottságot képviselem. És ez egy feladat számunkra, és az elnökségnek is foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel, össze kell gyűjtenie a legfontosabb kérdéseket, amiket javasoltak a különböző szakbizottságokból. A STOA-nak bizonyos tanulmányokat kell elkészítetnie, különböző rendezvényeket kell megszervezni. A STOA-ban számos nagyon jó rendezvényt szerveztünk meg, nagyon minőségiek voltak ezek, és sajnálattal állapítottam azt meg, hogy bár a kollégákat meghívtuk erre, viszont nagyon ritkán vesznek ezen részt, vagy nagyon kevés mértékben. Ezeket a lehetőségeket nem aknázzák ki, ezeket jobban ki kellene használni. Köszönöm szépen. Vittorio Pródi kapja meg a szót végül. Grazie, Presidente, per questa occasione. Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm, hogy lehetőséget kapok én is, hogy hozzászóljak. Tatarella kollégám hozzászólását szeretném tulajdonképpen folytatni. A Stoában én képviselem a Környezetvédelmi Szakbizottságot. Úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy felelősséget kell vállalnom bizonyos projektek iránt. Olyan projektekről van szó, amelyeknek pontosan azokat a hiányosságokat kellene betölteniük, amelyekre rámutattunk a különböző viták során. Mire gondolok például? Mondjuk arra a vitára, ami éppen most folyik a különböző technológiákkal kapcsolatban, amik lehetővé teszik, hogy amikor a Földnek 10 milliárd lakosa lesz, akkor is mindenkinek jusson megfelelő élelmiszer. Itt minden szinten kell beszélnünk a kérdésekről, beszélnünk kell a nanotechnológiákról, beszélnünk kell azokról a nanoanyagokról, amelyek ott vannak a levegőben, akkor is, hogyha csak nanométeres nagyságúak. Aztán nem csak technikai és tudományos kérdések merülnek fel, hanem etikai kérdések is. A különböző új technológiák tekintetében, a génmanipuláció tekintetében, különösen az emberi génekre nézve, nagyon komoly etikai kérdéseket is fel kell vetnünk. Az, hogy jobb életet éljünk, vagy hogy tökéletességre törekedjünk, az önmagában véve jó, a tökéletes életre való törekedés jó, de azért a stoának az ezzel kapcsolatos etikai kérdéseket is meg kell vizsgálnia. És jó lenne, hogyha a parlament is kitérne ezekre az erkölcsi kérdésekre. A bizottság részéről Barozó úrnak van most már egy tudományos tanácsadója volt lehetőségünk arra, hogy találkozzunk vele. Egy professzorasszonyról van egyébként szó. Tehát Barroso asszony tudományos tanácsadójával is találkozott a STOA panel, és nagyon érdekes párbeszédet tudtunk lefolytatni. Ami engem illet, nagyon nyitott vagyok arra, hogy folytassuk ezt a munkát, hogy folytassuk ezt a vitát, a stoával kapcsolatban. És akkor most szeretnék azzal kapcsolatban is hozzászólni, hogy a vízzel kapcsolatos tanulmányt megismerhettük. Véleményem szerint a klímaváltozáshoz való igazodást nagyon fontos kérdésként kell tekinteni, és ebben a víz kiemelkedő szerepet fog játszani. Európa egész területére oda kell figyelnünk a víz tekintetében. Meg kell nézni, hogy hol milyen vízforrások állnak rendelkezésre, és hogy hol hiányoznak ezek a források. Vannak olyan területek, ahol kevesebb eső esik, ugyanakkor nagyon heves viharok alakulnak ki hogyan tudjuk ezeken a területeken elkerülni a talajeróziót, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a talajvíz mennyiség mindig újra is megfelelő mértékben feltöltődjék. Ezek azok a kérdések, ezek azok az aggályok, amelyekre mindenképpen oda kell figyelnünk a vízkezelés területén. és reméljük, hogy ha mindezeket a kérdéseket végig gondoljuk, akkor hatékonyabbak leszünk majd. Igazából nem csak magáról a vízről van szó, hanem ez egy sokkal átfogóbb kérdés. Nem kell vészmadárnak lenni, nem kell mindig katasztrófákra gondolni, de azért oda kell figyelni a problémákra. Nézzük meg például a foszfor kérdését. Elképzelhető, hogy 50 év múlva nem lesz már elég foszfor. Egyébként a mezőgazdaságban nagyon sok, túl sok foszfátot használunk. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy ezek a foszfátok visszakerülnek-e a környezetbe, és hogy hogyan kell eljárni különösen a városi területeken, hogy a szerves részeket valahogy vissza lehet-e nyerni, és újra lehet-e használni, például mondjuk energia előállítására. Tehát vannak ezek a szerves maradványanyagok, amiket a mezőgazdaságban fel lehetne használni, úgyhogy ez különösképpen alkalmas, vagy hát különösen releváns a városi területek esetében. A vízkezelés olyan kérdéskör, amely nagyon sok tudományterületet kapcsol össze. természetesen beszélnünk kell mindenféle vízről, mondjuk az esővíz felhasználásáról, ami gyűjthető, tisztítható, kezelhető, és utána újra felhasználható. Ezek a vizek ugye elvileg eljutnának a talajvíz rétegekig, de azokon a területeken, ahol már beépítették a földeket, különösképpen a városokra gondolok, ott ugye ezek vízzáró rétegként működnek, és az esővizek már nem jutnak le a talajig. Ez számos olyan kérdés, amit nem fejtett ki megfelelőképpen a tanulmány. Hamburgban egy kísérletet végeznek éppen egy kerületben, a városban, hogy hogyan lehetne a szennyvizeket, csatornából kinyert vizet, illetve a szerves folyadékokat, mint hulladék, tehát, hogy hogyan lehetne ezeket úgy újrahasználni, hogy a szerves anyagokat kinyerik a vízből. Ezeket a szerves anyagokat utólagosan fel lehetne használni mondjuk energia előállítására. És a mezőgazdasági felhasználásra is nyílnának lehetőségek. Mindezek a lehetőségek tényleg lenyűgözőek. Ráadásul így egy olyan rendszert lehetne kialakítani, ami hozzásegítene ahhoz, hogy jobban felkészüljünk a klímaváltozásra, hogy helyesebben kezeljük a forrásokat, és hogy a különböző anyagok visszanyerésében is hatékonyabban járjunk el, különösen olyan anyagoknál, amelyekkel kapcsolatban már most hiány merült fel. Tehát úgy gondolom, hogy minden figyelmünket erre a témára kell koncentrálnunk, és semmit sem veszíthetünk el. Köszönöm szépen Vittorio Pródinak. Először is a külső szakértőnek szeretném megköszönni az előadásukat. Tatarella úrral és Pródi úr felvetették azt, hogy hogyan lehetne jobban integrálni azt a munkáját a Környezetvédelmi Szabizottság munkájába. És Tudjuk, hogy mindenfajta tudás fontos, de hogyan tudjuk ezt beépíteni a napi munkánkba, hogyan tudjuk ezt felhasználni. A két nagy frakciónak mondanám, hogy a frakciók részéről kellene javasolni azt, hogy például a koordinátori üléseken beszélhetnénk először ezekről a kérdésekről, hogyan tudnánk javítani ezt a munkát, hogyan tudjuk gazdagítani a saját munkánkat ezáltal, hiszen az tovább olyan forrás, amit nagyon jól ki tudnánk aknázni, az továbbá nagyon jó munkát végeznek, és eh, egy kicsit eh, jobban kellene nekünk is ezzel foglalkozni. Már három emberre nem adtam szót, mert eh, a következő napi rendi ponttal kapcsolatban szeretne hozzászólni? de hogyha most egy valakinek eh, szót rakok, a többi három kérésnek és eh, szót kell eh, adnom. Azt javasolom, hogy Linda meg Evennek adom meg a szót. Illetve azt kérem minden Evantól, mert koordinátori szinten tegyen megjegyzéseket a meghívott vendégeknek köszönöm a részvételüket, és rá is terünk gyorsan a következő napjáni pontunkra, amely Linda meg Even kolléga nő pontja egy szóbeli kérdés a 2012-es levegőminőségről szóló irányelv kapcsán, illetve a nitrogén-dioxidra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban. Igen, köszönöm szépen. Lehet, hogy a jelentés készítők is kapcsolatban léphetnének a Stoával. Én Tudom, hogy nagyon jó jelentések vannak itt az Európai Parlamentben, csak közreadjuk ezeket, és tudjuk, hogy lesz egy ilyen kérdés, és akkor azzal a jelentéssel készítünk. Tehát mindenképpen attól tartok, hogy sok millió munka kárba vész. Egy kicsit proaktívabbnak kell lennünk mindkét részről. A kutatási részleg kapcsán is beszéltünk erről. Nem szabad félni, kapcsolatba lépni a jelentéskészítőkkel hiszen különben semmi értelme ezeket a kutatásokat elvégezni. A mai pontom, amiről beszélni fogok, ez a levegő minősége. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság tanulmányozta azt, hogy hogyan sikerült a tagállamoknak teljesítenie a levegő minőségre vonatkozó elírásokat, és vannak olyan városok, ahol ez gondot jelent, hogy ezeket az előírásokat elérjük. És ha megkérdezzük azt, hogy miért történik ez, az azért van -e, mert a tagállamok és a városok nem hajtják végre megfelelően a jogszabályokat, vagy ahogy ezt a kormányok, önkormányzatok mondják nekünk, az a probléma, hogy nem sikerülnek előre lépni az autók technikai standardjával kapcsolatban, és a városok önkormányzatai emiatt nem tudnak semmit sem tenni, hiszen magasak a dízel kibocsátásai. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottság megfelelően végezte el ezt a vizsgálatot az irányelvnek a megfelelés tekintetében. Ha jól tudom, a következő évben lesz a felülvizsgálata ennek, az irányelvnek, és azt kérdezném a bizottságtól, hogy figyelembe veszik-e az új jogszabályba az irányelvről megfelelést, és fognak-e új standardokat javasolni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen Linda meg Evennek, mondja az elnök, és most pedig az Európai Bizottság képviselője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, üdvözlöm a tisztelt képviselőket, köszönöm szépen a hozzánk intézett kérdést. Tamás Farhéren Héren vagyok, én vagyok annak az egységnek a vezetője, amely a zajkibocsátással, levegőszennyezéssel foglalkozik. Miután megvizsgáltuk a kérdést, ön ezt egy kicsit összefoglalta, egy kicsit másképp ö, foglalta ezt össze, de erre a kérdésre is választ szívesen. Először is szeretném megerősíteni azt, hogy az Európai Bizottság megkapta a 2012-re vonatkozó levegőminőségi adatokat a tagállamoktól, és valóban vannak olyan tagállamok, amelyek megsértik a levegő minőségi határértékeket, főként a PM10 NO2 tekintetében, főleg, főként itt a nap, illetve az éves aratokról van szó. Vannak bizonyos tehát mi nem nemzeti területekben gondolkodunk, hanem levegőzónákban, 2011-ben 215 ilyen túllépés történt, ilyen terület volt, amelyek túllépték ezeket a határ, határokat, az éves határokat. A PM10 esetében 2010 július 10-én járt le a, a éves határ, viszont be, kérhetnek a tagállamok bizonyos meghosszabbítást ezzel kapcsolatban, és ez idáig 18 tagállamtól kaptunk erre vonatkozó kérést, az 202 le- levegőterületet fed le. Ezek a túllépések a közlekedéshez kötődnek főként, de el kell mondjam azt, hogy nem csak a közlekedéshez, hanem nagymértékben a dízel motorokhoz összességében. Erre majd még visszatérhetek, hogyha ezt kérik tőlem. Néhány tagállam 8 zóna esetében nem képesek elérni a megfelelést 2020-ra, mivel nagyon foglalkoztunk az idő átlépéssel, nem annyira koncentráltunk ezekre a kérdésekre. Kilenc hónapunk volt arra, hogy foglalkozzunk a um, some brief statistics in around about 45 a határidők kitolásában 9 napunk volt, és nem igazán sikerült semmilyen fajta kifogást emelnünk, és volt olyan eset, amikor 50 esetben kellett kifogást emelnünk. A döntéseinket úgy tűnik, hogy 2012. decemberében fogjuk elfogadni, illetve 2013 első negyedévében, és a döntések főként Németországra, Franciaországra, Spanyolországra és Luxemburgra fognak vonatkozni, de ismételten itt zónákról beszélünk ezen országon belül. Az Európai Bizottság felismerte, elismeri azt, hogy beadhatják még egyszer az NO2-re vonatkozó adatokat, hogyha új elemek mutatják azt meg, hogy a 22-es cikk értelmében a 2008 per 50-es irányelvben eh, teljesültek. Szeretném elmondani azt, hogy minden adat, minden információ elérhető a weboldalunkon, tehát megpróbáljuk ezt valóban átláthatóan követni. Az újbóli benyújtások tekintetében, amelyek lehetségesek, ezek tükrében megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehetne véglegesíteni a végrehajtási stratégiánkat, főként az NO2 esetében, és megpróbáljuk ezt eh, a levegő minőségi eh, politikán keretén belül elérni, tehát megpróbáljuk megvizsgálni a levegő minőségi politika minden dimenzióját az Európai Unióba. A PM10 esetében voltak olyan esetek, amelyek már az Európai Bíróság elé kerültek. Három döntés már meg is született. A további fennálló esetekben jelenleg formális figyelmeztetést adunk annak érdekében, hogy biztosan lehessen azt, hogy a megfelelő előírásokat, intézkedéseket meghozzák az irányának megfelelően. Ezzel, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szerintem egy megfelelő választ adtam a kérdésükre de örömmel kiegészítem válaszomat, amennyiben ezt kívánják. Köszönöm szépen. Néhányan szólni kívánnak. Úgy tűnik, hogy a saját sikerünk áldozatává váltunk a jogszabályok értelmében nagyobb lett a dízel arány, ahogy az autók is hatékonyak lettek, viszont ennek értelmében a nitrogén-dioxid kibocsátás is növekedett. Nehéz lesz a határértéket, a jogszabály határértéket emiatt tartani, de mindenképpen koncentrálnunk kell erre a kérdésre, hiszen 2003 a levegő éve lesz, tehát mindenképpen friss levegőt kell biztosítani Európa számára, és ezért van szükség a megfelelő szabályi végrehajtásra. Vittorio Prodi kezdjük majd Linda Megeven. Grazie, eh, Presidente, e grazie alla Commissione per... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy elmondták ezeket a referenciákat. Én arra szeretnék rámutatni, hogy mennyire hatékonyan működnek ezek a rendszerek. A stoa elkészítettünk egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy a levegőben lebegő nanorészecskék milyen toxicitással bírnak, és azt is láttuk, hogy nagyon komoly összefüggés van a nanorészecskék és a dízel meghajtású autók között. Ezt a problémát igazából meg lehetne oldani. Ez a probléma a városi régiókra jellemző, és kapcsolatban áll a levegővel is. Itt a belső égésű motorokról van szó, ugye a dízelmotorokról már beszéltünk hamarabb is. Úgyhogy meg kell várnunk azt, hogy az elektromos autók fejlesztése és elterjedtsége hogyan alakul majd, ez is megoldás lehetne. Aztán itt vannak a gáz, a metán meghajtású autók, hiszen ezek az anyagok is felhasználhatóak lennének üzemanyagként. Én metán meghajtású autóval járok, és ez, ennek a részecske kibocsátása nulla úgyhogy ezt a problémát például így meg lehetne oldani. Ezek olyan ösztönzések lehetnek, amelyek valóban hozzáférhető lehetőségeket biztosítanak, ugyanis más megoldási lehetőséget egyelőre nem nagyon látok. Az NO2 problémájánál is tényleg a probléma gyökeréhez kell visszamenni. Úgyhogy mindenképpen azt a megoldást látom a legmegvalósíthatóbbnak, hogy az elektromos autókra kell a lehető legjobban áttérni, tehát a teljesen elektromos motorokra. Ez még egyelőre eléggé skifinek tűnik, de hát reméljük, hogy a jövőben minél hamarabb meg tudunk majd szabadulni a hagyományos üzemanyagoktól, és megfelelőképpen át tudjuk alakítani az autókat, a járműveket, hogy hatékonyabb meghajtásokra tudjunk áttérni. Issue of what is you said traffic's the problem and I think we know that but tudjuk, hogy ö, ö, problémák vannak ezzel kapcsolatban. A kérdés az, hogy sikerült-e megfelelően előrelépni az autók megtervezésével és a teherautók megtervezésével kapcsolatban. Logikus, hogy tehát kérdés az, hogy az önkormányzatok betartat, betarthatják-e ezen korlátokat, tudván, hogy az autóflották és a teherautóflották milyen szinten vannak Európában. Tehát a másik jogalkotási aktust nem sikerült olyan gyorsan összeállítani, mint gondoltuk, hogy tisztázzuk. Ön azt mondta, hogy ami a szabásértési eljárást illeti, ezt beindítják. Most ez az ön ö, felülvizsgálatához hogyan kapcsolódik? Tehát ezt még a felülvizsgálat előtt ö, akarják beindítani ezen eljárást? Ismét a bizottság kap szót. Köszönöm. A lehető legpontosabban próbálom megválaszolni a kérdést. Ami a közlekedést és egyéb kérdéseket illeti. Azt gondolom, hogy egyértelmű probléma, amit ma real world emission, tehát valódi világ kibocsátást nevezünk. Nos, valódi csökkentést kell elérnünk a kibocsátásokban, mind a nitrogéndiokszid, mind más anyagok tekintetében. Egyértelmű, hogy az A PM 10 kapcsolatban van fény az adagút végén, de hát a tények mégiscsak itt vannak, és mi ezzel foglalkozunk. Ami az NO2 kibocsátást illeti, ez többszöröse annak, mint amit a típusengedélyek leírnak, annak ellenére, hogy, ha jól emlékszem, akkor a jogszabály kimondja, hogy a kibocsátásokat a kibocsátási küszöböket rendes vezetési feltételek között be kell tartani. Tehát biztos, hogy végrehajtási kérdés itt van, ezzel foglalkozni kell. Nem csak az új jogalkotás beindításáról van itt szó. Az viszont egyértelmű számunkra és a legtöbb a kérdésben ismeretes személy számára, hogy mindenképpen szükségünk van az Euró 6-ra, hogy ez a lehető leg hamarabb hatályba lépjen, hiszen az Euró 5 bizonyos szűrőkkel kapcsolatban jelentett megoldást, és valóban felmerült a kérdés, hogyha részecskéket próbálunk lekötni az NO2, a teljes NOx ken belül növekedik, de nem feltétlenül van ez így, és az Euró 6 foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az Euró 6 hogyha nem megfelelően tervezik, akkor lehet, hogy nem fogja megoldani a real world emission kérdését. Tehát azt kell definiálni, hogy mi az, ami engedélyezett, és mi az, ami túllép azon, ami a jogalkotók szándéka volt, úgyhogy itt több kérdéssel foglalkozni kell. Megint csak hát elviekben többfajta visszajelzést kaptunk a piacról. Az Euró 6-nak a legkorszerűbb szűrőket kellene magával vonnia, és kezelés utáni technológiát minden gépjárműre vonatkozóan. Most pedig, ami Pródi úr kérdését illeti. Elviekben ezen részecskék, ahogy mi értelmezzük, lekötik a lehető legtöbb, vagy talán az összes káros szennyezőt és a nano részecskéket is. Ezért vagyunk mi itt, hiszen különösen a dízel kipufogó gázban aggályos anyagok is felmerülnek, és erre megoldást fogunk találni. Egy kérdés az, hogy a gyártók mennyire járulnak hozzá ahhoz, hogy a különböző kezelési rendszereket bevezessék, és ne pedig egy utólagos kezelési megoldást válasszanak. Nos, ami a Will World Emissions kérdését illeti, hogyha sikerül ezen célkitűzéseket elérni, akkor az önkormányzatoknak sokkal könnyebb lesz a városi önkormányzatoknak betartani ezen küszöbértékeket. De megint csak egy újabb kérdés az, ami a felülvizsgálatból adódik, és hát fenntartással kell ezt kezelni, hiszen a felülvizsgálat még jelenleg folyik, és amint az elemzés megjelenik és lezárásra kerül, az biztos, hogy ami a minőség kérdését illeti, én azt gondolom, hogy ez kormányzási kérdés. Bizony eléggé eltávolodtak az önkormányzati, regionális, nemzeti és európai szintek felelősségei egymástól, és a helyi önkormányzatok egészen más visszajelzést adnak, mint a tagállami visszajelzések. Ezek nem mindig koherensek. Tehát több többszintű jogalkotást kell bevezetni, és nemzeti szinten ezt nem mindig értékelik és nézik jó szemmel, de mi foglalkozni fogunk a kérdéssel. Nos, egy további kérdés, vagy inkább válasz nem feltétlenül fogunk szabásértési eljárást indítani, még mielőtt lezártuk volna a joganyag felülvizsgálatát, hiszen először is azt kell meglátnunk, hogy mely jogszabályok a leginkább szorulnak felülvizsgálatra vagy új kezdeményezésekre, és ezzel kapcsolatban még nem járunk elég elől az elemzésben. További elemzésekre van szükség, hogy meghozzuk ezt a döntést de azt láttuk, hogy ami a szakpolitika végrehajtási elemeit illeti, ebből adódtak a helyszíni fellépések. És azt gondolom, hogy jó nyilvánosan is elmondani kellő tiszteletadással, hogy ami a levegőminőségi kezelést illeti, a 90-es évek végétől vannak küszöbértékek hatályban, tehát nagyon régóta, és a valódi fellépést, a bevált gyakorlatokat csak most láttuk, tehát túlságosan keveset, túlságosan későn értünk el, túlságosan sok papírt írtunk, túlságosan kevés volt a helyszíni eredmény. Tehát megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ezen felépéseket különböző szinteken tudjuk támogatni, természetesen mindig a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával. Azt gondolom, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, kíváncsiak vagyunk arra, mi vár ránk, milyen javaslatok érkeznek az Európai Bizottságra következő évben. Kérem, erőltessék azt, hogy a teljes eljárás, a javaslatok is pontosan érkezzenek meg, hogy még ebben a jogalkotási periódusban tudjunk ezzel foglalkozni, ami a gépjárművek piacát illeti. Itt van egy nagy hézag az elmélet és a gyakorlati kibocsátás között. Például a típus engedélyezés kapcsán vannak olyan dolgok, amiket ellenőrizni kell a gyártók részéről, azt, hogy elektronikus, valóban intelligens elektronikát építsenek bele az autókba, ez valóban előnyekkel járna. A széndiokszid kibocsátás vonatkozó jogszabályokkal is ö, sokkal többet tudunk elérni, hiszen nem olyan sok káros anyag kerül így a levegőbe. De ahogy mondtam, a saját jog, jogakotásunk áldozatává váltunk, főként a PM10 kapcsán. A ennek kapcsán nagyon sokan meghalnak túl korán ezen kibocsátás miatt. Ez csak egy adat. Tehát mindenképpen itt is az otthonot kell majd elérnünk ennek kapcsán. Köszönöm szépen minden részvevőnek a hozzászólásait, és Linda meg Evennek pedig a kérdését. Köszönöm. Szeretne még egyszer hozzászólni? Igen, tessék. Sorry, very briefly, because I realized I didn't respond to the timing question. Nagyon röviden nem válaszoltam a határidő kérdésére. Figyelembe kell vennünk az anyaggal kapcsolatban. Elviekben szeptember volt a határidő, ez nagy kihívás lenne figyelembe véve a munkatervünket. Remélem, hogy sikerül ezt felgyorsítani de azt akartam most elmondani, hogy bárki nyomon követheti az összes elemzést, amely ezen gyakorlat mögött meghúzódik a honlapunkon, tehát az összes információ és elemzés ott rendelkezésre áll, letölthető, és holnap után fogjuk, holnap fogjuk a maximum technikai kivitelezhetőségi értékeket és egyéb technikai anyagokat. Frissíteni fogjuk, tehát újabb anyagokat teszünk fel majd a honlapra. Köszönöm szépen. 2014. szeptemberéig van még idejük, ez a jó tanácsom, már csak azért is, mert 2010 eh, mert, mert utána nem igazán tudunk foglalkozni. 2013 eh, eh, tól kezdve, amíg nem kapunk meg februári márciusok, azzal nem tudunk foglalkozni. Tehát nagyon örülnénk, hogyha tényleg sikerülne ezt az, ezt az eljárást előre vinni, és mindenképpen erőltessék ezt a folyamatot, és jó lenne, hogyha a levegő évében a három intézmény foglalkozna ezzel a témával, és akár még döntés is tudna hozni, mert különben a parlament számára már technikailag nem lesz lehető, nem lesz, nem válik lehetővé az, hogy ezzel foglalkozzunk. Most a déli szünet következik, köszönöm, hogy eljöttek ide és kérem hozzanak magukkal legalább öt kollégát, hiszen nagyon érdekes az a délutáni ülés is. Köszönöm.